Dès que Taverne aura convaincu Inge nous... Mihely Tavern úr meggyőzte Inge Gresslét, megkezdjük az ülést. Nem volt meggyőző az elnök? Comment dire en allemand Comment dire en allemand Attention, nous allons commencer, comment dire.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 Bien, la séance qui était suspendue... Euh, a ma délelőtti ülést folytatjuk. Akik nem voltak itt euh, délelőtt, azokat üdvözlöm. Euh, szeretném üdvözölni az OLAF főigazgatóját is, illetve a szembevőszék képviselőjét. Mindenek előtt azonban elmondanám, hogy elnökünk Hollandiából Eh, útban van eh, Brüsszel felé, eh, de nem tudjuk, hogy pontosan mikor fog ideérni, talán négy óra felé már velünk lesz. Hetes pont az Európai Csalás elleni Hivatal 2011-es éves jelentése. Meg is adom Kessler úrnak, a főigazgató úrnak a szót. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm. Köszönöm szépen. I suppose that I hope. Röviden fogok beszélni, mert megkapták az anyagot, és gondolom kérdések is lesznek, és akkor megpróbálok minden kérdésre alapos választ adni. Az éves tevékenységünkről szóló jelentésről fogok beszélni, de valójában ugye ez a 2010-es évre vonatkozó jelentés, amikor még nem volt arról szó, hogy én leszek a vezetője az Olafnak, az elődöm irányította még az Olafot. Ettől függetlenül vannak olyan területek és számadatok, amelyek hasznosak, érdekesek a jelenleg zajló reform folyamat szempontjából. Egyrészt a jogszabályváltozások szempontjából, másrészt pedig a tanulságok szempontjából a belső átszervezést illetően, amit jelenleg az Olafnál végrehajtok. Mindenek előtt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ami a vizsgálatokat illeti, láthatják, hogy körülbelül ezer információt kapunk, ennyi bejelentés érkezik évente, ebből az ezer ügyből, amelyeket ugye megnyitunk, Tehát az ezer ügyből összesen körülbelül 150 eh, vizsgálatot indítunk, és körülbelül 75 koordinációs eh, ügy is indul. De körülbelül hasonlóak a számadatok az előző években is, és ez eh, már is beszédes adat. Ez azt jelenti, hogy körülbelül csak 20%-a a beérkező információnak olyan, hogy érdemes vizsgálatot indítani az ügyben. Tehát kevesebb, mint 20 százalék esetében indítunk vizsgálatot. Úgy gondolom, hogy a jövőben nagy kihívás előtt állunk, javítani kellene az érkező bejelentések színvonalát. Beérkező információ színvonalát ugye ingyenes telefonvonalakon azok tesznek bejelentést, akiknek van idejük telefonálgatni, és gyakran semmi haszna nincs az ilyen információnak. Fontos hangsúlyozni a különböző hatóságoknál, európai szintű és nemzeti szintű intézményeknél, hogy nekik kellene alapvetően értesíteni az Olafot, amikor csalás, korrupció gyanúja merül fel az Európai Unió pénzügyi érdekeinek vonatkozásában. A jelentésben láthatják, hogy a, az ezer hozzánk eljutó információnak csak 46%-a érkezik a közszférából, vagyis az európai intézményektől, illetve a nemzeti hatóságoktól. Nemzeti számokat megnézzük, vannak olyan tagállamok, ahonnan gyakorlatilag egyáltalán nem kapunk bejelentést, ami nem igazán hihető, mármint nem valószínű, hogy lennének olyan tagállamok, ahol egyáltalán nem lennének olyan ügyek, amelyekkel az Olafnak kellene foglalkoznia. Egyetért Gressle asszony, ugye? Azt kell, hogy mondjam, elvileg ez nincs benne a jelentésben, de elmondhatom szóban, hogy a beérkező információ színvonala sokkal magasabb, amikor a közférából kapjuk a bejelentést, mint amikor magánszemélyektől. Az elmúlt hónapokban már volt néhány alkalmam, és arra ösztökéltem, ösztönöztem a nemzeti hatóságokat, kifizető intézményeket és nemzeti rendvédelmi szerveket, hogy forduljanak az Olafhoz, amikor hasznos, csalásra utaló információjuk van, akkor is, hogyha nem feltétlenül nemzeti szinten kell foglalkozni ezekkel az információkkal. Ösztönzésképpen elmondhatom, hogy a következő jelentésben egyértelmű számadatok fognak szerepelni tagállami lebontásban. Lehet majd látni, hogy az egyes országokból az Olafhoz eljutó információnak mekkora hányada érkezik a hatóságoktól, és mekkora hányada a magánszemélyektől. Ebből jól kitűnik majd, hogy a tagállamok mennyire működnek együtt az Olaffal. hogyha egy tagállamban nagyon sok bejelentés érkezik a magánszemélyektől, és semmi a hatóságoktól, akkor az például arra utal, hogy az az ország bizony problémás. Ezt csak példaként említem. Egy másik dologról is szeretnék beszélni, összesen három dolgot említenék meg. Az ügyeink, a vizsgálataink teljes időtartama. A teljes időtartam a bejelentés megérkezésétől a végső jelentés elkészüléséig 27,9 hónap. Nem tudom, mit jelent a 0,9 hónap, ne kérdezzék meg. Minden esetre több mint 27 hónap telik el. Mit jelent az, hogy 0,9 hónap? Na mindegy. Nem tudom, hogy eh, ez matematikailag 9 napot jelent, Na mindegy, a lényeg az, hogy 27 hónap, 27 nap. Ez az, által, ez az átlagos hossza egy vizsgálatnak nálunk, és ez semmiképpen nem mutat túl jól, de önök tudják már, hogy elég hosszú ideig tart egy vizsgálat nálunk. Ennek sok féle oka van. Egyébként öt év óta ez rekord alacsony szám, tehát ennél még rosszabb volt a helyzet korábban. Valamit sikerült javítani rajta, de nem eleget. Szóval túl hosszú ez az idő, és ennek több oka is van. Némelyik az Olaf vállát terheli, de vannak olyanok is, amelyek nem. Felsorolnám, hogy milyen okokért vagyunk mi, az Olaf felelősek. Az egyik a hosszas vizsgálat okai között a partnerek miatt van, alapvetően a tagállamok miatt. Arról van szó, hogy a kezdeti szakaszban, az értékelés szakaszában nagyon lassan érkeznek be a válaszok a kérdéseinkre. A nemzeti hatóságoktól, alapvetően a kifizető eh, hatóságoktól, amikor kérdéseket teszünk fel, teljesen alapinformációkra kérdezünk rá, EU pénzek kifizetésével kapcsolatban, eh, ugye amikor el kell döntenünk, hogy vizsgálatot indítunk-e vagy sem. Az alapinformációk ra eh, nagyon sokszor szükség van, hogy szelektálni tudjuk a beérkező bejelentéseket, a hasznosakat, külön választani a haszontalanoktól. Előfordul, hogy egy évig tart, mire a nemzeti hatóságok reagálnak. Mit fogunk tenni, hogy ezt az időt lerövidítsük? A hivatal belső átalakítása ö, alapvetően ö, ezt a célt is szolgálja, hogy rövidüljön le a vizsgálat, de proaktívabbak leszünk a tagállamokkal szemben is. Nem egyszerűen küldünk egy levelet, és várjuk, várjuk, hogy ők válaszoljanak, hanem azt fogjuk kérni, hogy nyíljon lehetőség az adatbázisokhoz való hozzáférésre, hogyha ez még nem valósult meg. Ezek olyan nemzeti szintű adatbázisok, amelyeket meg kell nyitni, és amelyek az EU finanszírozással kapcsolatosak, ugye, tehát a, az Európai Unió pénzének nemzeti szintű elköltésével kapcsolatosak szeretnénk sokkal gyorsabban néhány hét alatt szelektálni a beérkező bejelentések között. Nem akarunk hónapokat tölteni ezzel, mint most. A második dolog, talán tudják is, február tól megváltozik a szervezeti felépítése az Olafnak, és egy külön részleg jön, részre, jön létre, ami a szelektálással, az előzetes értékeléssel foglalkozik. Tehát pontosan ezzel a munkafázissal hatékonyabbá akarjuk tenni a munkát, hogy lerövidüljön ez az idő. Pillanatnyilag hónapokig tart, átlagosan 7, egész valamennyi, mondjuk 8 hónapig. Szóval 7 hónap körülbelül ennek a hossza jelenleg. Tehát azért hozunk létre egy új részleget, hogy következetes legyen a beérkező bejelentések feldolgozása Pillanatnyilag véletlenszerűen rotációs alapon különböző vizsgálatok foglalkozó egységek végzik ezt a munkát. A jövőben a vizsgáló egységek csak vizsgálatokat végeznek majd. A szelektálást nem ők végzik így ők gyorsabban tudják a nyomozást is, a vizsgálatot is végezni. Tehát a két szakaszt elválasztjuk egymástól, külön egységek végzik majd a két különböző munkát. Jövőre, vagy két év múlva értékeljük majd, hogy sikeres volt-e ez az átalakítás, sikerül-e lerövidíteni ezt a kezdeti időszakot. Az utolsó dolog, amire szeretném felhívni a figyelmüket, az Olaf ö, tevékenységének eredményével kapcsolatos, ö, ha nem is kimerítő, de jelentős számadatokról számolhatunk be mármint ami az igazság szolgáltatási eredményeket illeti, illetve pénzügyi eredményeket, ami az igazságszolgáltatási eredményeket illeti. Tehát a bíróságok által hozott ítéletek terén. Azt mondhatjuk, hogy az Olaf tevékenységének köszönhetően több mint 120 év börtönbüntetést szabtak ki 2010-ben nemzeti bíróságok, és nagyon súlyos pénzbírságokat és majdnem másfél milliárd euró pénzbírságot. Ezen kívül majdnem 70 millió eurót sikerült lefoglalni vagy visszaszerezni. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy ezek a számadatok, amelyek a 2010-es jelentésben szerepelnek az OLAF vizsgálatainak eredményére vonatkozóan, korábbi vizsgálatokra vonatkoznak. Ugyanis több év telik el az Olaf által készített jelentés megküldése a nemzeti bíróságoknak, vagy az Európai Bizottságnak, és a pénz beszedése, illetve az ítélet meghozatala között. Ettől függetlenül. Tehát, hogy ez a számadat nem igazán a 2010-es tevékenységet mutatja be, hiszen az OLAF korábbi tevékenység eredményeként létrejött jelentésekről szól. Ettől függetlenül jó eredményt jelentenek. Nem csak ebben merül ki az OLAF tevékenységének eredménye, mert én bízom benne, hogy az OLAF tevékenységének van egy általánosabb eredménye is, tehát preventív szerepe is van a vizsgálatainknak, tehát a csalókat el is riasztja, általában jó példát statuál a tisztviselők számára, és ez nem mérhető persze, Ezek ugyanakkor a leginkább mérhető eredménymutatók a tevékenységünk vonatkozásában, amelyek arra utalnak, hogy az Olafra szükség van, és az hogyha pénzügyi szempontból nézzük a dolgot, akkor az Olafra költött pénz jó helyre kerül, hiszen sokkal több pénzt tud az Európai Unió, illetve tudnak a tagállamok beszedni, mint amibe mi kerülünk. Az elnök úr engedelmével itt megállnék, és rendelkezésükre állok, hogyha kérdezni akarnak. Köszönöm szépen, főigazgató úr! Azt javaslom, hogy előadónknak adjuk most meg a szót, Beszíti szúrnak. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Ön most beszámolójában részleteket is közölt velünk, statisztikai mutatókat, és első pillantásra úgy érzem, hogy gratulálnom kell önnek, különösen amiatt, hogy csak 2011-ben kezdte el a munkát. Mégis van bennem némi kételj, felvetés. A vizsgálati eljárások száma és a, a kivizsgálási időszaka csökkent. De ön is azt állítja, hogy még bőven van javítani való ezen a területen is, és úgy érzem, hogy ezek a számok, amelyeket ön most közölt velünk, hátterében az áll, hogy 2010-ben, 2010-ig két milliárd eurót kellett volna, hogy behajtasson, de csak egy milliárdot sikerült neki. Ön egy olyan intézmény élén áll, amelynek nyilván nagyon sok vizsgálatot kell végezni, együtt kell működnie a tagállamokkal, különböző jogszabályokat kell alkalmaznia, de ezzel együtt az együttműködés lehetne jobb önök és a tagállamok között, és szerintem ez a rossz együttműködés az oka részben annak is, hogy a tagállamok nem szolgáltatják a szükséges adatokat, mert már az adatokhoz való hozzáférés is óriási erőfeszítésbe kerül. Ha ezeket az adatokat könnyebben megkapnák, akkor jelentősen csökkenhetne a, az igazgatási ráfordítás. Lenne továbbá néhány kérdésem is önhöz, de ezek másodlagosak tehát az adatbázisokhoz való hozzáférésre. Szerettem volna rákérdezni az egyes intézmények közötti összefogás létére vagy nem létére, ugye az Europolra gondolok főleg, és arra, hogy a tagállamoknak milyen a hozzáállása az ön tevékenységi, önök tevékenységéhez tagállamonként. Ugye mindannyian tudjuk, hogy szükséges az együttműködés a tagállamokkal, már a délelőtt során is beszéltünk az alapról, az alap függetlenségének kérdéséről, és leszögeztük, hogy jó lenne megállapodni néhány alapelvben, alapfogalomban, amely alapján az alap és a tagállamok együttműködése történhetne. Egy érthetőbb, egyszerűbb, de betartott szabályrendszerre gondolok. Ma itt ugye a fő kérdés számomra legalábbis az, hogy egyes tagállamok van nagyon sok a szabálytalanság. Hat tagállamot ugye ön is kiemel, Románia, Spanyolország, Bulgária, Olaszország és Lengyelország esetében az információ 60%-a szabálytalanságokra vonatkozik, és most nem tudom, hogy ez azért van-e mert ezek az országok rossz gyakorlatot követnek, vagy a kérdéseket rosszul tettük föl nekik, vagy nem jó és nem összehasonlítható az információ. De ezen belül kiemelném Bulgáriát és az agrár ágazatot. Az egyik vizsgálat során, amelyet végeztek, kiderült, hogy az esetek 61%-ában a mezőgazdaság érintett, korábban csak 26 ilyen eset volt, vagy 61 eset volt, és 26 volt korábban. Tehát miért nőtt meg Bulgáriában így a mezőgazdasági ágazatban felmerülő problémák aránya? Ugye az állami támogatásokra vonatkozik sok probléma, erről szeretnék többet hallani. Aztán Belgium és Luxemburg esetében is vannak érdekes fejlemények, Ezekben az országokban csökkent a csalások aránya 50% az utóbbi években. Ez is érdekelne, hogy hogy lehetséges ilyen hirtelen nagy csökkenést elérni. Még lenne valami. 2010-ben önök a munkaidejük 57%-át töltötték vizsgálatokkal. El akarnak-e mozdulni erről az arányról? Elegendő-e ez ön szerint? nem kellene esetleg növelni a vizsgálatokra fordított, fordított munkaidőt? Ezek voltak tehát kérdéseim, várom a válaszait, és persze várom a 2011-es évre vonatkozó jelentést is. Reméljük, hogy abban még jobb adatok lesznek. Köszönöm. Merci, Monsieur Geyer. Köszönöm, Geyer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Kessler főigazgató úr, ön az új kihívásokról beszélt, amelyekkel az alapnak szembe kell néznie. Miközben a rendelkezésre álló források valószínűleg nem fognak megnőni. A költségvetéssel foglalkozók tudják, hogy milyen nyomás alatt vagyunk jelenleg. Ezért a kérdésem arra vonatkozna, hogy milyen új kezdeményezéseket irányoznak elő az Olafnál, és hogy házon belül vajon gondolkodnak-e már azon, hogy hogyan tudják a forrásokat biztosítani, illetve a forrásokat hogyan fogják házon belül újra elosztani. Monsieur le directeur général, Főigazgató úr, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Balszitis úr, tagállamok, különböző együttműködés, különböző vizsgálati számadatok. Nos, más a hozzáállása a tagállamoknak. Nagyon különbözik, ami az OLEF-el való együttműködést illeti. És azt is mondanám, hogy még a tagállamokon belül is különbség van a rendészeti szervek, a vámszervek, és mondjuk az administratív hatóságok között. Szóval nagyon nehéz erről általánosságban beszélni. Nem is tudom, van-e értelme azt mondani, hogy valamelyik ország együttműködőbb, mint a másik. Nagyon nagyok az eltérések. Az én mondandóm inkább az, és ezt az üzenetet próbálom eljuttatni a tagállamokhoz, hogy hasznosak lehetünk számukra mert sok jelentős csalás, sőt csaló hálózat nem kezelhető nemzeti szinten. Próbálom ismertebbé tenni az Olafot nemzeti hatóságoknál, rendészeti szerveknél, amikor azt látom, hogy nem kapunk tőlük információt, És ugyanakkor, bár pillanatnyilag még nincs ilyen, szeretném, hogyha dolgoznának az Olafnál néhányan nemzeti ö, rendészeti, rendvédelmi szervektől. Körülbelül 300 nyomozó dolgozik az Olafnál például. Közöttük nincs egyetlen német rendőr sem vámosok vannak. De egyetlen egy ember sincs, aki a Brundes Bundeskriminal Amtnál dolgozna, onnan érkezett volna. Nincs egyetlen francia országos rendőrségtől érkező nyomozónk sem. Egyetlen nincsen. Nem a tagállamokat hibáztatom, egyáltalán nem. Úgy gondolom, hogy az OLAF főigazgatójának kell emiatt aggódnia, a tapasztalatom, a rövid tapasztalatom azt mutatja, hogy amikor, most nem mondok országnevet, de vannak olyan eh, déli eh, EU tagállamok, ahonnan érkeztek eh, rendőrök, és ez mindig azt jelenti, hogy az OLAF jó információval rendelkezik, jó együttműködést tud folytatni a tagállamokkal, nyilvánvaló okoknál fogva. Geyer úr is említette az egyik okot, több pénzre lenne szükség, másfelől az 500 állásból csak három van betöltetlenül három AD állás az Olafnál, úgyhogy csak három embert tudok felvenni. Um, három töltényt tudok még ellőni, úgyhogy elég óvatosan használom fel ezeket a státuszokat, nem túl sok a lehetőségem, de azért próbálok ezen a területen előrelépni. A másik terület a tagállami együttműködés javítására a mutatók megváltoztatása de hát majd később erről vitát is kell folytatnunk önökkel. De a jelentés nem ez, hanem a 325-ös cikk szerinti jelentés a szabálytalanságokról, csalásokról. Ez egy nagyon fontos téma, és időnként félrevezető. Vannak olyan tagállamok, amelyek rengeteg szabálytalanságról és gyanított csalásról számolnak be, meg olyanok is, amelyek nem számolnak be ilyenekről az lenne jó, hogyha a tagállamok ugyanolyan standardek szerint állnának hozzá a dologhoz, de hát ez persze nem a mi feladatunk, vagy jogkörünk, a tagállamok feladata, hogy beszámoljanak és az a probléma ezzel, hogy minél jobban végzi a dolgát egy tagállam, annál inkább megbélyegzik, hogy sok ott a csalás meg a szabálytalanság. Azt mondják, hogy tessék, most megint minket pécéztek ki, mert sok szabálytalanságról számoltunk be, szóval ez egy probléma. Egyébként a szabálytalanságok nem jelentenek csalást feltétlenül. Vannak administratív szabálytalanságok, amelyek nem jelentenek csalást és Balcsitis úr is rámutatott, hogy egyes tagállamokban több vizsgálatot végzünk, mint máshol. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy azokban az országokban több a csalás. Arról van szó, hogy több információt kaptunk, több bejelentést azokból az országokból. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy több bejelentést kaptunk egy adott országból. Hogyha megnézik a táblázatban, láthatják, hogy van egy olyan oszlop, egy olyan hasáb, hogy dohánytermékek, vagy cigaretta, valami ilyesmi, és ott vannak a vizsgálatok. Ez azt jelenti, hogy az a tagállammal folytatunk vizsgálatot, az információt szolgáltatott nekünk dohánycsempészetről, és oda mentünk, és kivizsgáltuk a dolgot. Ez nem jelenti azt, hogy ott több csalás volt. Például egy tagállam esetében az, hogyha több vizsgálatot végeztünk, az lehet, hogy csak azt jelenti, hogy jobb az együttműködés azzal a tagállammal. Ez lehet éppen pozitív jelzés is. Meg fogjuk változtatni, megpróbáljuk javítani a beszámolóinkat, jelentéseinket, táblázatainkat, annak érdekében, hogy hangsúlyozzuk a tagállamokkal való együttműködés színvonalát, és így módon ösztönözzük is őket arra, hogy működjenek együtt velünk, és legyen világosabb a distinkció az olyan országok között, ahol ö, több a csalás, és az olyanok között, amelyek jobban együttműködnek a csalás elleni küzdelemben. Az utolsó dolog, amiről Geyer úr beszélt, azzal kapcsolatos, hogy mit próbálok én elérni. Hát egy csomó mindent, Először is észszerűsíteni akarom az erőforrásainkat. Nem várom, hogy növekedni fog a keretünk, bár mindig erre ösztönzöm önöket. Sajnos realistának kell lenni, és én az is vagyok általában, hogy, hogy örülök neki, hogyha legalább ez a keret fennmarad. Az érkezésem után már is megnyírbálták ugye a pénzügyi keretünket, az erőforrásunkat. Szóval hatékonyabban kell kihasználni a munkatársakat. Mint említettem, specializálni fogjuk a munkatársakat. Kettős a mandátuma egyébként az Olafnak, egyfelől csalás ellenes vizsgálatok végzése, illetve az Európai Bizottságnál csalás ellenes rendészeti tevékenységet is végzünk pillanatnyilag nincs külön választva a két mandátum, és belül ez fedésekhez vezet, és zavarokhoz, illetve az erőforrások nem hatékony felhasználásához. Február 1-ig egyértelművé válik, hogy hogy hányan mivel fognak foglalkozni sokkal világosabb lesz a minket felügyelő hatóságok számára, hogy kik végzik a vizsgálatot, hányan, hogyan. Ezen kívül csökkentjük az úgynevezett follow-up erőforrás szükségletét. Február 1-től az OLAF ajánlásainak végrehajtása címet fogja ez a tevékenység viselni, vagyis monitorozzuk időnként asszisztenciát is nyújtunk az igazságszolgáltatási szerveknek, a pénzügyi hatóságoknak az ajánlásaink végrehajtásában. időnként több száz bírósági eljárás is ebben a szakaszban van. Több száz ügy érkezik az UKLAF-tól, igazságszolgáltatási nyomonkövetés, még a nemzeti szinten sem tudják, hogy hova kerültek az akták, valami karton dobozba, vagy levéltárba nemzeti szinten. Hát tisztítjuk ezt a területet, és hatékonyabban kívánjuk felhasználni a munkatársakat, kevésebb ember fog ezzel foglalkozni, és hatékonyabb módon. És többen fogják a vizsgálatokat végezni vagyis a tevékenységünk magját képező nyomozati, vizsgálati tevékenységgel foglalkozik majd a legtöbb ember, illetve a csalás ellenes ö, ö, politika kialakításával a, az Európai Bizottságnál kevesebben fognak adminisztratív feladatokkal. Végül annak érdekében, hogy a korlátozott erőforrásokat észszerűbben használjuk fel, az éves menedzsment terv, amit most ö, ö, öntünk végleges formába, világosabb ö, fogja megfogalmazni a prioritásainkat a vizsgálatainkkal kapcsolatban. Próbálok elébe menni annak, hogy mi lesz az új rendelet tartalma, amiről most folyik ugye önöknél a vita. Az éves management plan hivatott a célkitűzéseket megfogalmazni, a vizsgálatot megelőző szelekciós szakaszra vonatkozóan is. És külön figyelmet fogunk szentelni a korrupciós és szervezetbűnözési területre. Nehezebb ezeket felgöngyölíteni a mi részünkről, de hallottam, hogy a parlamentnek van néhány javaslata erre vonatkozóan, és bizonyos úgynevezett földrajzi kockázati területre is fókuszálni kívánunk, ott ezeken a területeken több vizsgálatot indítva. Inge Gressle. Egyetlen egy kérdést szerettem volna feltenni. Ugyanis főigazgató úr az a plegyka járja, hogy ön az IPN-t feladja, tehát azt a lehetőséget, hogy ön nevezze ki a személyzetet. Igaz ez, vagy sem? Köszönöm. Uh, uh, actually, now I'm... Nem tudom. Kicsit aggódom most, mert nem emlékszem pontosan, hogy kitörés hol hallottam, de valami büfében, de valahol önöktől a parlamentben hallottam ezt, én is, de nincs róla információm. Úgy gondolom, hogy ha nem változtatnak meg semmit, akkor semmit nem fog megváltozni. Tehát ez az önök kezében van, és nem az enyémben már amennyiben én tudom. Tehát ha nem tudom, hogy önök ugyanezen véleményen vannak-e? Igen. Hát akkor, akkor én biztonságban érezhetem magam. Más hozzászólások? Köszönöm szépen a szót, elnök úr. igen, jól állapította meg, hogy sok mindent meg kell változtatnunk, és ez a külön jelentés a jövőt szolgálja. Ez a, ö, akkor is majd, hogyha a tevékenységi köröket fogjuk meghatározni. Valószínűleg nem annyi vizsgálatot kell indítani, amennyi csak lehetséges, tehát valahol korlátozni kell őket, ugyanakkor a parlamenttel közösen egy független Olaf-fal együtt kell megalapítani, vagy megalkotni egy csalás ellenes új politikát, és ennek a végrehajtását is. Fő célunk az, hogy minden kevesebb vizsgálatnak kelljen indulnia. És ha ezt eh, a politikát megalkottuk, akkor tulajdonképpen közelebb kerülünk céljainkhoz. Ma nagyon fontos üzenetet hallottunk, azt ugyanis, hogy azok a tagállamok, amelyek hajlandóbbak együttműködni és adatokat adni az alapnak, azoknak rosszabb a statisztikájuk. Hát ennek nem szabadna így lenni. Nem szabad, hogy a jövőt ez alapján alakítsuk. Tehát akkor meg kell változtatni a rendszert úgy, hogy külön választható legyen az adatszolgáltatás és a, az eljárások minősége, csalások száma. A jelenlegi helyzetben, amikor EU pénzeket költenek el, akkor az az összkép, hogy elvileg nekünk kellene a polgárok kérdéseit megválaszolnunk világosan, és azt hiszem jó úton tartunk e felé, haladunk e felé, mert az ön válaszai most világosak voltak. Reméljük, hogy az a reform, amelyről délelőtt már szó volt, például ezt a célt is szolgálja majd, vagyis sokkal könnyebb lesz önöknek is, nekünk is a munkánk a jövőben. Merci, d'autres interventions? Köszönöm. kívánne más hozzászólni? Nem. Úgy látom, hogy senki. Akkor javaslom, hogy zárjuk le a napirendi pont, napirend hetes pontját. Itt a 2011-es éves jelentésről volt szó, valójában a 2010-esről, ugye? Köszönjük szépen Giovanni Kessler úrnak és munkatársainak, hogy eljöttek. Következik a nyolcas pont, az Európai Számvevőszék záró elszámolási eljárás ellenőrzése című külön jelentésével foglalkozunk. Michel Cretin úr itt van a szemvevőszék részéről. Üdvözlöm, és Gressle asszony a jelentéstevő. Megadom a szót a szemvevőszék illetékes tagjának. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A jelentés, amit ma a szembevőszék részéről ismertettek, a záró elszámolási eljárás ellenőrzéséről szól, mezőgazdasági és természeti erőforrás téren 55 milliárd eurót költ erre évente az Európai Unió. Mit is jelent a záró elszámolás? Egy olyan eljárásról van szó, amit az Európai Unió pénzügyi rendelete határoz meg. Ez specifikusan a megosztott kezelésű támogatásoknál valósul meg lehetővé teszi a bizottság számára, amely nem közvetlenül költi el a pénzt, hogy meggyőződjön róla, hogy a költségvetést megfelelően használták-e fel így meg tud győződni róla, hogy a hatályos szabályozásnak megfelelően használták-e fel a pénzt. A pénzügyi rendelet 53-as cikke határozza meg a záróelszámolást, aminek két szakasza van. Az első szakaszban az Európai Bizottság úgynevezett záróelszámolási határozatot hoz, Ebben nyilatkozik a tagállamok kifizető ügynökségei által hozzájutatott beszámolókról, ehhez nemzeti igazolások szükségesek, ugye a kifizető ügynökségek kifizetéseiről. Második szakaszban az Európai Bizottság maga is auditokat hajt végre, Eh, annak érdekében, hogy az Európai Unió eh, szabályainak nem megfelelő eh, kifizetéseket kiszűrje ez az úgynevezett megfelelőségi ellenőrzés. Először a pénzügyi záróelszámolásról, aztán a megfelelőségi záróelszámolásról fogok beszélni, ezt követően pedig a két típusú határozatot, illetve két szakaszt összevonva fogom tekinteni. Mindenek előtt szeretném hangsúlyozni, hogy a szemvevőszék megállapításainak nagy része nem újdonság, vagy éves jelentésekben, vagy speciális külön jelentésekben szerepeltek már viszont ezeknek a megállapításoknak koherens, egységes keretben való ismertetése újdonság ezzel az eljárással kapcsolatosan. Először is a pénzügyi záróelszámolásról. Általánosságban eh, bizonyos gyengeségeket leszámítva, amelyek a jelentésben részletesen szerepelnek, a szembevőszék megállapította, hogy az Európai Bizottság számára kifizető ügynökségek megbízható, elégséges információt szolgáltattak a pénzügyi záró elszámolás lebonyolításához. 2007 óta a igazolások bizonyos törvényességi, és szabályossági aspektusokra is kiterjednek, korábban ez nem így volt, és elmondhatjuk, hogy az igazoló szervek kiválóan elvégezték a munkájukat. Általánosságban a hozzáadott értéke azonban nem jelenik meg ennek az újdonságnak még egyértelműen. Másfelől beszéljünk most a megfelelőségi záróelszámolásról is. Nagyon jelentős jogköre ez az Európai Bizottságnak. 1999 és 2010 között a bizottság több mint 6 milliárd eurós szabálytalan kifizetést talált, ugyanakkor a szék, azt találta, hogy van némi probléma ezzel a megfelelőségi záróelszámolással. Három probléma alapvetően. Egyrészt az Európai Bizottságnak nincs elegendő erőforrása ennek a munkának a megfelelő elvégzésére, és a kockázatelemző módszerek, amelyek alapján kiválasztja, hogy milyen szektorokkal fog foglalkozni, nem teszik lehetővé, hogy kielégítően az egész mezőgazdasági kiadással foglalkozzanak. Tehát mindig vannak olyan területek, amelyek nem kerülnek ellenőrzésre. A második probléma a megfelelőségi záró elszámolással az, hogy olyan összegekről van szó, hogy általány korrekciókra kerül sor. Ezeket az összegeket a bizottság munkatársai az elégtelenségek, problémák alapján számolják ki. Tehát a, nem a végfelhasználónak kifizetett összegek alapján, hanem általános problémák alapján számolják ezt ki. Az általány korrekció nem megfelelő eszköz, a záróelszámolásra, az illegális kifizetéseket nem lehet így orvosolni, viszont nagyon hasznosak az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére. A szembevőszék ezt a nehézséget régóta jelzi már, és ezt a megállapítást az Európai Parlament is átvette. A 2007-es mentesítési folyamatban a parlament megállapította, hogy semmilyen korreláció nincs a számviteli korrekció és a valós szabálytalan kifizetések összege között. A harmadik probléma a megfelelőségi záróelszámolással az a szembevőszék szerint, hogy ezek a határozatok nagyon későn kerülnek el fogadásra a bizottság és a tagállam közötti egyeztetés csak tovább tolja e határozatok elfogadásának határidejét, és három, öt, vagy még több évet is igénybe vesz ez a folyamat pillanatnyilag. Szemebőszék jelezte, hogy 2008 év végén, amikor vizsgáltuk ezt, a két 2001 utáni pénzügyi évek egyik esetében sem voltak lezárva még az elszámolások. Tehát 2008 végén, a 2001 utániak még nem voltak lezárva. A harmadik dolog, és most néhány konklúziót tennék általánosságban, a záróelszámolásra vonatkozóan, tehát a kétféle határozatra vonatkozóan, amivel eddig foglalkoztam. Három észrevételem lenne ezen belül. Először is. A szemvevőszék megállapítja, hogy a jelenlegi eljárás végén az Európai Bizottság nem hoz olyan határozatot, ami végleges egy adott pénzügyi évre vonatkozóan meg határozná, hogy mekkora kiadásról van szó a mezőgazdaság területén. A 42-es cikk a pénzügyi rendeletben kimondja, hogy a záró elszámolási eljárásba beletartozik az is, hogy az Európai Bizottság határozza meg, hogy mekkora összeget kell visszatartani a költségvetésben mivel nincs erre vonatkozó végleges döntés, ez az információ nem szerepel a számvitelben, a könyvekben. Másfelől a parlament a mentesítési jelesfoglalásban véleményt mond olyan ö, műveletekről, amelyekért a bizottság nem igazán felelősen tud eljárni, hiszen ott van még ugye a záróelszámolás, a megfelelőségi záróelszámolás. Tehát egy nem teljes akta vagy dosszié alapján hozza meg a parlament a mentesítési döntését. A harmadik dolog, a szembevőszék megállapítja, hogy ugye általány korrekciókat alkalmaz a megfelelőségnél a bizottság, így valójában a tagállamok vállalják ennek a pénzügyi terhét, nem pedig a jogtalanul juttatott támogatás végfelhasználója. Mivel általány korrekcióról van szó, nagyon gyakran vitatják ezt a tagállamok, hiszen nem elég szoros az összefüggés a megállapított szabálytalanságokkal, és több ügy is folyamatban van az Európai Unió bírósága előtt. Másfelől, mivel az adófizető fizeti ezeket az összegeket, és nem a végfelhasználó, haszonélvező, nincs ezeknek az összegeknek sem elrettentő hatása, sem olyan hatása, hogy rendbe jönne általa a könyvelés. Nem szeretném nagyon elnyújtani az ismertetőmet. A számvevőszék két alapvető ajánlással élne először is. Azt ajánlja, hogy legyenek világosabbak a célkitűzései ennek az eljárás különböző szakaszainak, jobban határozzuk meg, hogy mi a szerepe a különböző közreműködőknek, és legyenek határidők az egyes szakaszok lebonyolítására. Próbáljuk meg lerövidíteni ezt a folyamatot. Második ajánlása a számvevőszéknek, az Európai Bizottság végleges határozattal határozza meg, hogy egy adott pénzügyi évben mekkora a teljes összeg. A pénzügyi év elszámolásában szerepeljen ez az összeg, és a mentesítő hatóságot erről tájékoztassa a bizottság, hogy a hatóság minden információ ismeretében tudja a mentesítést megadni. Itt be is fejezném a jelentés ismertetését, ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani az előadójuknak, a munkatársaknak, akik nagy érdeklődést tanúsítottak a jelentés iránt, és nagyon magas színvonalon tudtunk együttműködni. Köszönöm szépen! Merci, uh, Köszönöm szépen a szembevőszék tagjának, és most Inge Gressle előadó következik. Köszönöm szépen. Én annyira szerettem ezt a külön jelentést, hogy nem is tudtam megválni tőle. Már a múlt évben megjelent ez a jelentés, és a tény, hogy csak most foglalkozunk vele, azzal függ össze, hogy miután ezt a rendkívül érdekes jelentést nagyon részletesen átolvastam, úgy döntöttem, hogy megvárom, hogy elkészül a második külön jelentése a szemvevőszéknek. Mégpedig a jogtalanul kifizetett agrárpolitikai támogatók, támogatások behajtásáról. A két dolog ugyanis összefügg egymással. Az előttem szóló már elmondta, hogy egy nagyon sokrétű problémáról van szó, amely közvetlenül érint bennünket itt a szakbizottságban. Egy olyan jelentésről van szó, amely alapvető fontosságú a munkánk számára. Hiszen gondoljunk bele, mi történik egy nemzetközi cégnél, hogyha ott megadják a mentesítést a vezetőségnek, és utána a jelentésekben még kiavítják a számokat. De hát nálunk minden évben pontosan ez történik, anélkül, hogy foglalkoznánk valamilyen formában azzal, hogy a mentesítést követően még javítják, kiavítják a számadatokat. Ezért megpróbáltam javaslatokat tenni arra, hogy ez a korrekció hogyan lenne kikerülhető a jövőben. Mindannyiunk számára világi, világos, hogy a számvevőszék által megállapított probléma, tehát ezek a korrekciók, és az a tény, hogy 2008-ban sikerült csak a 2001-es számlákat lezárni, mert olyan sokáig elhúzódott a folyamat, hogy ezek a problémák tulajdonképpen magukban, a jogszabályokban gyökereznek. Pontosan azért, mert itt vannak ezek az általány korrekciók, mert a kiadásoknak, az agrárkiadásoknak csak 5%-át tudjuk ténylegesen ellenőrizni, és ez az 5%-os ellenőrzés is egy elég nagy ráfordítással párosul. Az 5%-ról számolják ki, annak alapján a 100%-ot, de 100%-os korrekció elképzelhetetlen. Ezért megpróbáltam a számbevőszék javaslatait felkarolni, mégpedig, hogy az összes többiről is tudnunk kéne valamit, legalábbis többet, mint amennyit most tudunk. Ezért a szemvevőszék javaslatait mind-mind bevettem a jelentésembe, mert azt szeretném, hogy legyen több információnk, több adatunk. Minden mentesítő jelentéstevőnek tulajdonképpen egy fejezetet kellene szánnia arra, hogy a zárójelentések utólagos korrekcióit még egyszer felsorakoztassuk, és megpróbáljuk megnézni, hogy a visszamenőleg a, az előző évekre vonatkozóan hogyan változtak a számok. Ami nem problé- tehát ez az egyik probléma, a tovább, az egyik további probléma pedig, a számvevőszék is világosan kifejezésre jutotta ezt, hogy egyszerűen nem tudunk a tagállamok hatóságaira támaszkodni. Tehát ott helyben adott a probléma. Nem elég megbízhatóak az adatok, és aki most benne van a tárgyalási folyamatban a tanácsal, ami a költségvetési rendeletet illeti, az tudja, hogy sok módosító arra irányul, hogy pont ezt a problémát oldjuk meg, hogy hogy tudjuk a helyben működő ellenőrző hivatalokat, hatóságokat hatékonyabbá tenni, és hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy az ő adataik megbízhatóak legyenek számunkra, hiszen mire jó egy nemzeti nyilatkozat, hogyha az hamis adatokra épül. Ez továbbra is egy nagyon nagy problémát képez. Ezért azt hiszem, az a kérdés, hogy hogyan képezzük a tagállamokat ezen a téren, és ez a hármas pontban szerepel nálam, és erre javaslatokat is teszek, hogy eh, hogyan lehetne őket hatékonyabbá tenni. Nos, én ezt nagyon fontosnak tartom, de fontosnak tartom azt is, hogy az Európai Bizottság megpróbáljon hatni a tagállamokra ezen a téren. Amíg a mezőgazdaság területén nem sikerül ezt megvalósítani, miközben a mezőgazdasági terület ugye viszonylag átlátható, addig a struktúrális alapoknál ne is reménykedjünk ebben. És ezen túlmenően természetesen tudjuk, hogy a mezőgazdaság nagyon fontos terület. Tehát, ami az 5%-os ellenőrzést illeti, illetve a helyben működő hatóságok munkájának minőségét, ezen túlmenően tehát van még egy további probléma. Ez a behajtás rendszerének nem elégséges működése. Nem szeretném a két jelentést összemosni egymással, de egy megjegyzést, amely Kreta úr jelen, jelentésében szerepel, bevettem a másik jelentésében, ugyanis annyira jónak tartottam a megfogalmazást. Az úr ugyanis azt mondta, hogy az elmúlt tíz évben az Európai Bizottság 5-6 milliárdot hajtott be újra. Hogyha most ezt kiszámoljuk, az elmúlt tíz évben 500 milliárd eurót fizettünk ki, ebből 1%-ot kellett behajtani, illetve visszafizettetni egy olyan hibarány mellett, amely egykoron alacsonyabb volt. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi rendszerben nagyobb költségekkel jár az ellenőrzések végrehajtása, mint a bizottság általi korrekciók végrehajtása. Én ezt problematikusnak tartom. Akárhogy is nézzük, volt egy vitatott kérdés, ami a behajtott pénzeket illeti, a mezőgazdaság területén e tekintetben is nagyon szomorú a helyzet, és nagyon nehéz. Nem szeretném provokálni az Európai Bizottságot, de azért mindenképpen elmondanám, hogy tárgyaltunk néha egymással azért, és nem tudtunk egyességre jutni a vonatkozásban, hogy mit lehet megtenni és mit nem, de kérném, hogy annak ellenére, hogy ugye nem akarunk bürokratikus akadályokat felállítani, hogy azokat a dolgokat, amelyeket most végre összességükben megvizsgálunk, hogy itt azért próbáljuk meg, megtalálni a megvalósíthatóság útját, módját, és annak a módját, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit szolgálva találjuk meg az ellenőrzés jobb módját. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Merci. Alors, avant... Köszönöm szépen. Mielőtt belevágnánk a vitába a parlamenti képviselők részvételével, kérdezem, hogy az Európai Bizottság hozzá kíván-e szólni. Tessék. Köszönöm szépen. Budas Mögének hívnak, a mezőgazdasági főgazgatóságnál dolgozom. Üdvözlöm a jelenlevőket, a képviselőket. Nagyon örülök annak, hogy ma beszélhetek erről a témáról, mert a külön jelentés és a munkadokumentum, amelyet Greslászon írt, nagyon jó alapot szolgáltatnak most az eszmecseréhez. Egyetértünk Greslászonnyal abban, hogy a jelenlegi körülmények között alapvető reformra lenne, lenne szükség, de nem, nem, de nem tanácsos ezt most megejteni, mert, és nincs is a napirenden, mert a jelenlegi eljárás nagyjából működik, évek óta 2% körül mozog a hibaarány, egyenletesen az utóbbi DAS az első pillér esetében 2% alá ment a legutóbbi időben. Ha most megengedik, akkor mondanék néhány megjegyzést a kontrollszámokra vonatkozóan, amelyeket itt említett Gressler is. Talán segít ez, hogy közös alapot találjunk. Elhangzott, hogy a kiadások 5%-át eledőrizzük, és ezt extrapoláljuk 100%-ra. Nos, ha ö, ö, részenként nézzük a dolgot, akkor végül is a tagállamok minden pénz 100%-ig ellenőriznek, és helyi ellenőrzések vannak csak 5%-os arányban. A bizottság is ellenőrzi a tagállamokat, és ha a, az éveket összevetjük, akkor a tagállami ellenőrzések 50%-át ellenőrizzük mi is. Tehát az 5% félrevezető arány inkább 55-58 milliárdra tehető ez az ellenőrzés érték. Úgy gondoljuk, hogy azért kéne megtartani, legfeljebb fejleszteni a jelenlegi rendszert, és erre vonatkozóan teszünk néhány javaslatot is, egy horizontális rendeletre vonatkozóan, amelyet egyébként a kapreform kapcsán a bizottság már októberben el is döntött. Ilyen értelemben a bizottság bár egyetért az egyes pontban foglaltakkal, a munkaanyag egyes pontjával, ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy a konformitási eljárás idejét csökkentsük. Mi az éves audit terveinket is ehhez igazítjuk, és megpróbáljuk, amennyiben lehetséges, hogy az erre költött pénzeket is így tagoljuk, időzítsük. Ez persze nem csak az 55 milliárd 55 milliárdot körülbelül 150 ember ellenőrzi valamilyen módon, tehát az audit körülbelül 150 embert foglalkoztatos, és a főgazgatóságunk létszámának ez mindössze 10%-a. Ugyanakkor fenntartásaink vannak a kötelező ö, előírásokkal kapcsolatban. Egy ilyen lépés véleményünk szerint ö, ellentmondásba kerülne a komplexitás csökkentési törekvéseinkkel, illetve a tagállami költségvetéseknek se tenne jót, amelyeknek ugye nagyon korlátozott erőforrásaik vannak erre. Oda kell figyelnünk arra, hogy a tagállamok, és ezek között nagyon sok kicsi is van, nem rendelkeznek mindig azzal az administratív kapacitással, amely szükséges lenne ahhoz, hogy minden eljárásban minden jogukat érvényesítsék, és ezzel az eljárás minősége is persze változékony tagállamonként. Támogatjuk azonban Grasslerszony javaslatait a, a kiegyenítési eljárásra vonatkozóan, négyes pontban van ez benne. Ez már bevált, és ez a külön jelentésben is szerepel, hogy 28%-ában az eseteknek ez a kiegyenítési eljárás 2%-ra csökkentette a hibákat, 10%-á alá vitte, és 3,5%-ában az esetekben a bizottság eltekintett a korrekciótól, mert meg lehetett egyezni. Ezért most azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne hatékonyabban alkalmazni ezt az eljárást, és itt elsősorban azt akarjuk, hogy ne csak optimális időpontban hajtsuk ezt végre a konformitási eljáráson belül ezt, hanem az egyezteti, egyeztetési eljárás és a kiegyenlítési eljárás korábbra kerülhessen. Ha ezek meggyökeresedtek már, akkor lehet szerintem tovább lépni, de egyelőre ezt vizsgáljuk, ezt az opciót. Ami a második ajánlást illeti az egyes pontban foglalt ajánlások közül, Ugye itt arról van szó, hogy a pénzügyi korrekciók összegét és a szabálytalanul elkölt, kifizetett pénzeket összhangba kéne hozni. Kritikával említette ez Gressler asszony. Szerintem itt sem olyan rosszul állunk, mint ahogy ezt a külön jelentés is sugalja. A bizottság a területalapú támogatások esetében az alapok kapcsán a veszteségeket nagyon jól ki tudja számolni a tagállamokban, és az a tagállamok által fenntartott adatbázisokra való ö, hozzányúlással tudjuk ezt elvégezni, illetve az azonosítási eljárással. Sok ilyen eset kezeltünk már így. A bizottság továbbá a tagállamoknak megadja a lehetőséget, hogy a pénzügyi korrekciók összegét konkrét maga számolja ki. Ennek persze az a feltétele, hogy az engedélyező hatóság a, a tagállami kontrollstatisztikák mögött álló adatokat is ellenőrizhesse, és ehhez arra van szükség, hogy reprezentatív mintát vehessen a projektekből. Ezek után, ha az engedélyező hatóság ezt megerősíti, akkor a korrekció mértékét a hiba arány összefüggésben a tagállam alapíthatja meg, és egyfajta igazgatási hiba, egy minimális igazgatási hiba itt már elfogadható. Engedjék meg, hogy itt elmondjam még, hogy a visszatérítések esetében ugye elhangzott, hogy a, a Task Force egy százalékot mond, mi másfél százalékot mondunk, tehát ebben meg kéne egyezni, de leszögezném, hogy nem minden közigazgatási hiba jár együtt szabálytalansággal, tehát sok esetben egyszerűen elszámításokról van szó, elszámolásokról, mert ö, ö, ö, ugye, és amennyiben a maguk a gazdák nem voltak felelősek, akkor adatvédelmi okokból őket nem lehet emiatt bántani. Gressle asszony elmondta, hogy a pénzügyi korrekciók a folytatandó tárgyalásokat a bizottság a tagállamokkal feltételekhez kötötte. Ezek a korrekciókról nem lehet vitázni, viszont ezeknek az összegéről igen, és ebben benne vagyunk. Általány összegeket szeretnénk, ez a cél. A második pontjára térnék rá az ajánlásoknak. Itt a nagyobb átláthatóság tesz javaslatot Geszle asszony az elszámolási eljárásban. Utalnék rá, hogy a második francia bekezdésben követelt információk elérhetők. Tehát ezek mindig is megvoltak. Ami a konformitási döntéseket illeti az egyes költségvetési évekre vonatkozóan, akkor a, az IGF jelentés 35-ös, 2010 35-ös dokumentumára utalnék, amely ezt részletesen leírja tagállamonként és éven kénti csoportosításban. Nehezebb a helyzet, az e- egyes és hármas francia bekezdésben információk tekintetében. Ezek részben már készülnek, az ilyen adatbázisok, de a a bizottság éves beszámolójának a hatos pontjában 2010-re vonatkozóan, erre vonatkozóan már vannak terveink. A jövőben ezeket az adatokat tagállamonként, évenként fogjuk csoportosítani, illetve ezt nem, nem tartjuk megvalósíthatónak, mert a, ugye folyamatos a konformitási eljárás, és a korrekciók pedig pontszerűek. Tehát e, a a kiegyenlítési eljárásban ellentmondáshoz vezetne az, hogyha az eljárás vége előtt kiadnánk ezeket a számokat, főleg a potenciális minimál és maximál értéke kiadása veszélyeztetni az eljárást magát, és olyan jelleget kölcsönözne neki, amely amelyet ö, ö, valószínűleg önök sem, de a bizottság nem sem tud elfogadni, tehát objektív alapokra akarjuk helyezni a tárgyalásokat. Egyébként a konformitási eljárás nem minimális maximál értékek alapján alakul, működik, nem ilyen technikával tárgyalunk, hanem realisztikus értékelésekre, a hibák realisztikus értékelésére alapozunk. A vizsgálatok adatai kapcsolatban, amelyek később történnének, és még nem tudjuk, hogy tényleg megtörténnek-e, megint csak nehéz azt elmondani, hogy milyen alapon lehetne információt szolgáltatni, mert ez egy nem eléggé biztos hipotézis, és nem, nem szolgálná pont az áttekinthetőséget, hogyha hipotézisekre ö, alapoznánk az információ szolgáltatást. A harmadik francia bekezdésről szólnék most. Úgy tűnik számunkra, hogy nehezen vagy nem teljesíthető a szükséges korrekciók számának közzététele a konformitási eljárásban, amelyek nem szerepelnek. Ugyanis amiket megállapítunk a vizsgálatok alapján, a kiadások kapcsán, és ez egyébként 50, 50%-os hosszú évek távlatában, távlatában, ezeket nem lehet extrapolálni. Ennek az az oka, egyszerű az ok, hogy a vizsgált eljárások a kockázati mutatója más, és a költségvetésekhez mérhető csak a kockázat, tehát vannak alacsony kockázatú, és ezért alacsonyabb hibaarányú projektek, tehát ezek nem hasonlíthatók össze egymással, és nem extrapolálhatók ezek a vegyes adatok. Hogy mennyi korrekció lehet elvégezni ezt sem tudjuk számosítani, mert ez a szabály a pénzügyi korrekciókat, azokat a pénzügyi korrekciókat kizárja, amelyek esetében már 24 hónapnál több eltelt az er- eredeti értesítés óta. Ilyenkor már nem lehet vizsgálódni. Az ilyen kiadásokat jogi értelemben sem lehet már vizsgálni. A rendelet ugye úgy rendelkezik, hogy a 24 hónap eltelte után az utólagos ellenőrzés kizárt. Ezért ezekről nem tudunk adatokat sem szolgáltatni. Ha erre kísérletet tennénk, akkor pedig ez nagyon sok munkát és pénz, okozna és pénzbe kerülne, mert hipotetikus dolgokra kéne, hogy alapozzuk, és ez újabb erőforrásokat kéne rendelni amelyre valószínűleg nincsen lehetőség. Tehát a többi ellenőrzési tevékenységünktől kellene elvonni az erőforrásokat. De Gressle asszonynak garantálhatom, hogy a kockázatokhoz köthető területeket vizsgáljuk, és éppen ebből a célból gyakran auditlátogatásokat teszünk a tagállamokban, hogy ezt a problémát a kockázatok problémáját jobban tudjuk kezelni. Ami akkor az ellenőrző hatóság menedzsmentjét illeti, itt pedig néhány példát mondanék válaszképpen. Jelenleg is már olyan rendszer érvényesül, amelynek amelyben a tagállamok, a jogállamok értelmezésében szabadsága van. Ezt egyébként már informatikai alapok is támogatják, tehát speciális rendszer működik, arra vonatkozik, hogy az üzemek által kapott támogatások és a SAPS között összhang teremtődjön, illetve e-platformot, e-platformot is létrehoztunk az információ és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében. Ami az, ele- az engedélyező hatóság ellenőrzését illeti, itt kockázatelemzést már most is végzünk, Gressler asszony pedig további jobbításokat kíván a kifizető és az engedélyező hatóságtól. Ebben az ügyben is léptünk, már a bizottság javaslatot tett egy horizontális rendelet végrehozás, létrehozására, amely egyértelműen ezeknek az ellenőrzését szabná meg, csökkenteni az ellenőrzések körét, ha jól működik egy rendszer, és amennyiben a hiba arány egy bizonyos elfogadott határt nem lépnek túl. Jelenleg belsőleg azon dolgozunk, hogy a kifizető ügynökségekkel megalkossuk ezt a szabályt, és már csak az a kérdés, hogy mikor válik ez operatívá, ez a rendelet. Ehhez még nagyon sok munkára van szükség, de ebbe az irányba haladunk, ez a cél, és ebből is látszik, hogy végül is arra törekszünk, hogy a meglévő ellenőrzési kapacitásainkat költséghatékonyan és célorientáltan alkalmazzuk, és azokat a tagállamokat, amelyek jól működnek, és kicsi hibarányjal, azokat ne zargassuk fölöslegesen és fölösleges pénzbe kerülő ellenőrzésekkel. A megbízhatósági nyilatkozatok helyességének az ellenőrzése az éves jelentésekben történik a DG Agrinál, és ennek a hetes függelékében olvashatók az ide vonatkozó adatok. A hármas pontban ö, olvasható ajánlásokkal is van némi bajunk, ezekről is szólnék röviden. Például ugye a nemzeti ö, kedvezményezettek képzéséről van itt szó. Továbbképzés a nemzeti hatóságok ö, ö, számára. Ez nem alapfeladata a bizottságnak, de azért próbálunk sok olyan ülést szervezni, konferenciát szervezni, ahol ezekkel a kifizető ügynökségekkel közösen leülünk, és egyeztetjük ö, a tudás szintünk alapján, hogy mi a jövőben a teendő. Hogy a nemzeti kedvezményezetteket ne lehessen megbüntetni, amikor ők maguk követtek el hibát, ebben a bizottságnak nincs kompetencia, ez tagállami kompetencia. Végül pedig lesz Reszlasszony, köszönöm szépen ennek a munkaanyagot, a számvevőszéknek is a külön jelentését, komolyan vesszük az ajánlásokat, és igyekszünk azokat végrehajtani, megvalósítani, amennyiben azokhoz van megfelelő kapacitásunk, kompetenciánk, a többiről pedig nyitottak vagyunk vitázni önökkel, illetve ha esetleg félreértés vagy bizonytalanság lenne még ebben a vitában, akkor ezeket szívesen elhárítjuk az útból. Merci, Monsieur Mögle. Köszönöm szépen, Mögle úr. Közben megérkezett a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság elnöke. Javaslom, hogy ezt a pontot még zárjuk le, és utána visszaadom neki az elnöklést. Gressle asszony. Ah, a parlamenti képviselők szeretnék tudni, hogy a szembevőszék kíván reagálni arra, amit a nagyhatalmú Európai Bizottság mondott. Hát néhány szóban válaszolok szívesen, elnök úr. Egyszerűen. Itt a záró elszámolásról szól ez a jelentés. Amit mi egyértelműen mondunk, az az, hogy pillanatnyilag Nincs olyan szakasza az eljárásnak, amikor a bizottság kimondaná, hogy a mezőgazdasági kiadásoknak ennyi meg ennyi részét költötték el az adott pénzügyi évben. Tehát nincs ilyen végleges döntés. Tehát nem lehet kimondani, hogy 2007-ben 54,8 milliárd eurót költünk, hogy kötöttünk el. Ilyen döntés, ilyen határozat soha nem születik meg. Tehát vannak szabálytalan kiadások, de végül, végső soron soha nem születik meg a végleges határozat arról, hogy mennyi pénzt költöttünk végül is el. És amit a jelentéstevő is mond, ugye nincs olyan pillanat, amikor a mentesítő hatóságok, tehát önök, illetve a tanács egy végleges összegről tudnának nyilatkozni. A szembevőszék fontosnak tartaná ezt, egyébként a pénzügyi rendelet is megkövetelné. Még egy második észrevételem is lenne Mögle úr, hangsúlyozta, hogy a pénzügyi korrekciót objektíven kell meghatározni. A számvevőszék ezzel teljes mértékben egyetért, de pillanatnyilag megállapítható, hogy ez az objektivitás nincs meg. Nem biztosított, mert az Európai Bizottságnak az ítélete, értékelése hangzik el, a tagállamok belső működéséről, ellenőrzési mechanizmusairól, hogyha úgy ítéli meg, hogy ezeknek gyengeségei vannak, akkor általány korrekciót szab ki, azt mondja, hogy mondjuk 10%-os a hiba arány, és miért 10 százalék? Egy kicsit karikatúra szerűen túlzóan mutatom ezt be, mert van tapasztalatuk, jól tudják, hogy inkább 10, mint 5 vagy 20 százalék, de ettől függetlenül semmilyen objektív kritérium nem támasztja alá ennek az összegnek, ennek a szám aránynak a meghatározását, ezért aztán gyakran kétségbe is vonják, vitatják is a tagállamok eh, a kihozott összeget, és egy sor sor folyóban lévő ügy van az Európai Bizottság előtt, ugyanis pénzügyi korrekciókat kell a tagállamoknak eszközölni, de nem mindig értenek egyet ezekkel a becslésekkel. Jó lenne, hogyha a becslésekről áttérnének valami objektívebbre a bizottságnál, meg kell vizsgálni a tranzakciókat, és valós hibákat feltárni a végfelhasználónak való kifizetésekben. Több módon is el lehet végezni ezt. Nem a számvevőszéknek kell megmondani, hogy az Európai Bizottság hogyan működjön, de hogyha kívánják, akkor nagyon szívesen beszélgetek erről, több javaslatom is lenne. Egyet meg is osztanék itt önökkel. Úgy gondoljuk, hogy az egyik lehetőség az lenne, hogy megbíznánk hogy megbíznák a nemzeti certifikációs hatóságokat egy sokkal széleskörűbb szerepet, funkciót kapnának. Már 2007-ben is bővült a szerepük. Ezek az igazoló szervek maguk is kimondhatnák, hogy a kifizető ügynökségek mennyiben fizették ki szabályosan, illetve szabálytalanul a pénzeket. Pillanatnyilag ezt nem a nemzeti hatóságok végzik, az Európai Bizottság ugye felügyeli a nemzeti hatóságok munkáját, az lenne a fontos, hogy a műveletekről reprezentatív minták szülessenek, és helyi helyszíni ellenőrzés zajoljék, csak így lehet az ellenőrzést megfelelően, megbízható módon elvégezni. Nyilván nem én fogom átírni 2013 utára vonatkozóan a mezőgazdasági kifizetések szabályrendszerét, majd a bizottság ezt elvégzi. Én csak néhány konkrétumot mondok, vannak lehetséges megoldások, ezt akartam mondani. Tehát több, több objektivitás lehetne belevinni a pénzügyi korrekció összegének meghatározásába. És az utolsó dolog, amit itt a gyors válaszban megemlítenék, valóban onnantól kezdve, hogy objektíven határozzák meg az összegeket, nyilván szükségszerűen lerövidülnek az eljárások, hiszen kiiktatható ez a, az egyeztetési szakasz a tagállamok és az Európai Bizottság között mm, tárgyalási folyamatnak hívtuk mi ezt, vagy alkú folyamatnak. Mögle úr tiltakozott, de valójában tényleg alkudozásról, tárgyalásról van itt szó. Igazából attól függ ez, hogy milyen értelmet adunk az egyeztetés, vagy konciliáció, békítés kifejezésnek. Sokféleképpen meg lehet ezt közelíteni. Minden esetre ez a tárgyalási folyamat meghosszabbítja az eljárást, kitolja az eljárást. Hogyha már eleve kiküszöböljük ezt a szakaszt, kivesszük a folyamatból, akkor rövidül az eljárás, hiszen már így is borzasztó hosszú. Ezt a három dolgot akartam mondani, köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, akkor most kérdezem a képviselő kollégákat, van-e hozzáfűzni valójuk? Nekem lenne egy kérdésem Kretán úrhoz. A igazoló vagy certifikáló szervekkel kapcsolatban Inge asszony talán emlékszik rá, Franciaországban tettünk egy látogatást, most a jelentésekben a jelentésben foglalkoznak-e nem a technikai, hanem az etikai vonatkozásokkal is. Tehát, hogy a nemzeti adminisztrációktól függetlenül kell, hogy működjenek ezek a certifikáló szervek, igazoló szervek, illetve az auditálás láncolatában, hiszen ugye ebben szerepel az Európai Bizottság is, az általánosabb reflexió keretében hogyan lehetne ebbe belevonni, melyik résznél a nemzeti számvevőszékeket? Nos, az igazoló szervek függetlensége a rendeletben lefektetett követelmény mezőgazdasági kifizetéseknél, ez kimondja a rendelet, ugye az általuk ellenőrzött nemzeti adminisztrációktól függetlennek kell lenniük. Azt mondhatom, hogy általában ez is a helyzet. a bizottsággal gyakran konzultálnak, de a bizottságnak nincsen döntéshozó szerepe, nem utasíthat el egy igazoló szervet azért, mert nem találja eléggé függetlennek. Megvizsgálja a kérdést, és hogyha úgy találja, hogy ez a szerv nem elég független, akkor észrevételt tesz, de nincs döntési jogköre a bizottságnak ezzel kapcsolatban. A tagállamokra tartozik ennek az eldöntése egyes esetekben, tehát találkoztunk olyan esetekkel, ahol lehetne javítani a függetlenségét az igazoló szerveknek. Na most, na most, a nemzeti számvevőszékek szerepével kapcsolatban. Elég bonyolult összetett kérdés ez, mint tudják, az Európai Számvevőszék nem igazán tartja ezt jó gondolatnak. Miért is? Azért, mert a kifizető ügynökségek könyvelésének igazolási folyamata ugye a bizottsághoz irányul, tehát a bizottságnak igazolják a bizottság belső ellenőrzése e, ez, a külső ellenőrzés az pedig az európai számvevőszékre tartozik, nem a nemzeti számvevőszékekre. Most a nemzeti számvevőszékek részt vehetnének ebben, de az, hogy részt tudjanak venni benne, egy sor feltételnek teljesülnie kellene. A feltételek között említeném a nemzeti számvevőszékek, meg kell, hogy nyissák az aktáikat az európai számvevőszék előtt, lehetővé kell, hogy tegyék, hogy az európai számvevőszék helyszínellenőrzéseket végezzen, hogy utána nézzen, hogy tényleg teljes körű ellenőrzés, audit történt, stb. stb. Aztán van egy csomó diplomáciai jellegű probléma, probléma, ami bonyolítaná az életünket. Egyetlen számvevőszéket ismerek igazán jól. Nem tudom, hogy az Európai Számvevőszéknek az ellenőrei, amikor megjelenének a Rue Cambonban, Párizsban, akkor tárt karokkal várnák őket ott. Szóval más esetekben is problémás lenne ez nem csak abban az országban, amit én leginkább ismerek az európai, tehát a nemzeti számvevőszékek fellépése elég súlyos problémát vetne fel, szinte rangsort kellene felállítani az európai és a nemzeti számvevőszékek között. Eddig nem pártoltuk ezt a megoldást. Laci Márkákis úr. Természetesen van nekünk is mondandónk, nekünk képviselőknek. Először is szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy ilyen őszinte volt. Kaptunk egy sajtónyilatkozatot a bizottságtól, amely nagyon világosan felsorolja, hogy mely tagállam esetében mekkora a behajtandó összeg, nagyon részletes a lista, és nagyon jónak tartom ezt az őszintességet, ez a naming and shaming politikáját veszi alapul, és ez, ennek az eredménye remélhetőleg az, hogy szabályszerűbben járnak majd el a tagállamok. A kérdésem azonban az lenne, hogy ezt a pénzt milyen idő, határidőben szeretnék behajtani. Önök azt mondják, 240 millió eurót követelnek vissza, mennyi idő alatt lehet számítani arra, hogy ez a, ezt a pénzt besikerül hajtani, és egészen pontosan hogyan zajlik az eljárás. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Möglő. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, Elnök úr, három hónap ez az időszak, három az hónap az eljárás hosszúsága döntést követően. az adott havi kifizetéseket a tagállamoknak annyival kurtítjuk meg, amennyi a korrekciós összeg. Így tehát visszatartjuk gyakorlatilag azt az összeget, amit normális körülmények között havi kifizetése, illetve azok egy részét, amit havonta kifizetnénk a tagállamoknak. Elnök, na ez a bizottság hatalma. Tessék. Nos, ez akkor egy ideális helyzet, tavernúra nézek. Hogyha más területen is így zajlan ez a dolog, akkor az jó volna, például a kohéziós politikában nagyon jó lenne, ha ott is így lehetne eljárni. De ez a gyakorlat úgy tűnik átvihető más területekre is, alkalmazható más területeken is, legalábbis a mezőgazdaság területén önök olyan utakat járnak be, amelyek teljesen logikusnak tűnnek. Az ember azt kívánná, hogy esetleg más főigazgatóságok ezt lemásolják, ezt a gyakorlatot, ugyanis nem teszik ezt. Köszönöm. Il est toujours délicat, Monsieur le Président. <coughs> Euh, Monsieur... Nos, természetesen nem mindig egyszerű ez a dolog nevezetesen különböző területeket összevessünk egymással, olyan területeket, amelyek teljesen másként más-más helyzetet mutatnak fel. Ami a 2013 utáni időszakot illeti, az Európai Bizottság a mezőgazdasági rendelet különböző szabályait vette figyelembe, különös tekintettel a strukturális támogatásokra. Aztán természetesen függ az egész attól is, hogy a bizottságot mennyiben követik, de a bizottság a horizontális alapokmányban javaslatokat tett a strukturális alapokra vonatkozóan, hogy mégpedig egy nettó korrektúrára legyen lehetőség, hogyha az éves záróelszámolásokban rendellenességet fedeznek fel. Ez esetben egy nettó korrekcióra kerülhet sor, amely a kedvezményezett tagállamban a kifizetéseket csökkenti. Eddig úgy volt, hogy a szabálytalanul kifizetett kiadásokat másokkal helyettesítették. A bizottság jelenlegi javaslatában ez a lehetőség már nem szerepel, úgymond szankcionálják azt. Ez az egyik olyan elem, amely szerepel a bizottság javaslatában, és a jogalkotónak aztán el kell döntenie, hogy az egészet egy jogszabályban szeretné-e átültetni, vagy sem. Ami pedig a behajtás problematikáját illeti, ma nem erről van szó, ez egy nagyon komplex kérdéskör, és hát erről már szó is esett itt egyébként is. De önök is tudják, mennyire összetett kérdésről van szó. Nem utolsó sorban jelentéstevő munkája révén. Elnök, köszönöm szépen. Talán zárójelben tennék néhány megjegyzést a függetlenséggel kapcsolatosan. Ez egy olyan téma, amely nagyon fontos számomra. Itt most nem az egyes kifizető ügynökségek, illetve um, igazoló hatóságok bizottságtól való függetlenségéről beszéltem. Az én hazámban például a, az igazoló hatóságot, illetve az ott dolgozó tisztviselőket a minisztérium nevezte ki. Nem utolsó sorban kihatással van ez a bérekre és az időtartamra is hiszen olyan posztokról van szó, amelyek kettős felelősséget hordoznak. Meg kell néznünk, hogy ezek valóban függetlene intézmények-e, és itt elsősorban a nemzeti függetlenségre gondolok, tehát a kormányokkal szembeni függetlenségre. Nos, önnek igaza van. Franciaországban természetesen a helyzet a következőképpen fest. Ezek a szóban forgó tisztviselők általában a mezőgazdasági minisztérium kötelékében dolgoznak, ugyanakkor azonban olyan magasrangú tisztviselőkről van szó, akik függetlenek a miniszterektől. Az úgynevezett inspekciós vagy ellenőrző testületnek a tagjai, és ami a bérezésüket illeti, ennek nincs, nem áll összefüggésben a bérezésük azzal, hogy mennyi szabálytalanságot tárnak fel. Tehát a kettő között nincsen összefüggés. Tehát független tisztviselőkről van szó, de természetesen önnek igaza van abban, hogy végül is tisztviselőkről van szó, akik valamilyen módon azért függnek a minisztériumtól, vagy kapcsolatban állnak vele, ez természetesen igaz. De hasonló a helyzet más tagállamokban is. Ha jól tudom, az Európai Bizottság ez idáig nem állapította meg azt, hogy a függetlenségi garanciák vagy biztosítékok itt nem érvényesülnek, vagy nem tartják be. Ezek a kritériumok mindeddig elegendőek voltak, Gressle asszony. Nos, ami a függetlenséget illeti, ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis az igazoló hatóságok, illetve a kifizető ügynökségek évente többször üléseznek. Mondhatnánk úgy, hogy egyfajta szakszervezetet hoztak létre maguk között. Többször is meghívtak ezekre az ülésekre, és ott világosan kimondják, hogy a hierarchiából adódóan igencsak nagy nyomás nehezedhet rájuk adott esetben, ha megállapítanak visszaélést. És hogyha egy tagállamban többször korrektúrára kerül sor, vagy korrekcióra, akkor nem egyszer hallottam olyanról, hogy egyik-másik szemét elhelyezték a posztjáról, takarékosságra hivatkozva. nekünk fontos kell, hogy legyen az, hogy megvédjük ezeket a tisztviselőket, ezért a költségvetési rendeletben szeretnénk egy olyan szövegrészt is betoldani, amely kimondja, hogy tudni akarjuk, hogy ki az a személy, aki hirtelen eltűnt a posztjáról ezért vagy azért. És hogyha látjuk valahol, hogy gyakran váltogatják egymást a tisztviselők, akkor ezzel foglalkoznunk kell. Alig-alig merem kimondani, hogy hát ezek EU-s tisztviselők kellene, hogy legyenek. Ez lenne a leghatékonyabb módja a dolog megoldásának, mert a dolog jelenlegi formájában azt hiszem nem sikerül előrelépést elérnünk. Nem tudom még, hogy hogyan lehetne a legjobban megoldani a problémát, megpróbáltuk a lehető legkarcsúbban, legkarcsúbb megoldást megtalálni, de már most látom, hogy hatalmas problémák vannak, és ezt látva már most várom a vita következő részét. Az a kapcsolatosan, amit Mögele úr mondott, az ex ante ellenőrzésre kapcsolatosan százszázalékosan egyetértek velé. Ha csak egy éve lennék itt, akkor most nagy benyomást tett volna rám az úr, de láttam ezt a hetes függeléket, ahol a 100%-os ex ante ellenőrzés eredményeit a helyben tartott ellenőrzésekkel is összevetik. Hát lenne ezzel kapcsolatosan mit mondani, az biztos, de úgy gondolom, hogy a 100%-os ex ante ellenőrzés eredményeire azért nem lehetnek túl büszkék, véleményem szerint legalábbis. Szerintem ezt az ex ante ellenőrzést talán teljesen el kellene törölni, mert tekintettel a ráfordításokra azt hiszem ezek az eredmények nem igazán tölthetik el az embert büszkeséggel. Aztán a következő kérdés a helyben történő ellenőrzésekre vonatkozik. A helyben történő ellenőrzés az, amikor az ember valóban látja, hogy mi történik, vagy hol történt hiba. Nem tudom, mi a helyzet a dokumentumok ellenőrzésével, talán erről is szólhatna néhány szót. Amikor az 50%-ot említi, nos, hogyha az ember valóban összeadja a több éves eredményeket, akkor eljutunk az 50%-ig, ez igaz, de mekkora az arány, az ellenőrzés aránya egy év alatt, ami az összegeket illeti. A helyzet jelenleg a következőst. Vagy meghatározunk, vagy létrehozunk, elfogadunk egy új rendeletet, mert megállapítjuk, hogy a régi nem működik jó, és akkor ez egy nagyon nagy esély lenne. Ezért sajnáltam azt, hogy a jelentést, amely alapvető kérdéseket feszeget, nem kaptuk meg korábban. Nem, nem vádolom most a számszevő, számvőszéket, ezzel tudom, hogy ez nem megy előbb. Aztán, ami a 24 hónapos szabályt illeti, miért 24 hónap, és miért nem 36 hónap? A pénzügyi érdekeket jobban meg tudnánk védeni, hogyha 20, 36 hónapos lenne ez az időszak, és nem 24. Tudom, volt egy vita a tanács döntése miatt lett ez 24 hónap, de úgy gondolom a 36 vagy 48 hónap sokkal jobb lenne, mint a 24 hónap. Azt hiszem, meg kellene fontolnunk, hogy milyen pénzügyi érdekek forognak kockán. Nem vagyok biztos abban, Mögele úr, hogy nem építenek-e túl magas falakat abban abbéli félelmükben, hogy az egész rendszert szétrobbantjuk. Én nem is akarom szétrobbantani ezt a rendszert, mert úgy gondolom, hogy alapjában jó, inkább csak javítani kellene rajta, és célra vezető lenne éppen ezért, hogyha egyik-másik intézkedést megvalósítanánk, végrehajtanánk, különösen ami a nemzeti szinten történő behajtást illeti, a hibaarányokat, illetve az ott, azaz nemzeti szinten kockán forgó összegeket illetően, mert akkor nekünk is le, inkább lehetőségünk volna beavatkozni. Egy nagyon érdekes, nagyon alapvető jelentésről van szó. A nehézség abban áll, hogy a régi rendelettel már nem tudunk mit kezdeni, az újat még nem ismerjük. Így tehát majd valószínűleg 5-6 év múlva ugyanitt ülünk, ugyanezt a témát rágjuk, és valószínűleg még mindig nem leszünk előrébb. Ha megnézzük, hogy a számvevőszék évek óta mennyit kritizálja ezeket a problémás dolgokat, és mennyit értünk el azóta, hát akkor valószínűleg megint csak itt fogunk ülni. Ez egész nagyon nehéz ügy. Köszönöm. Köszönöm, Inge. Azt hiszem, hogy Menge úr is hozzá szeretne szólni. Köszönöm szépen. Amit most mondott Gessler arra reagálnék az exanta ellenőrzése között is különbséget kell tenni, tenni. Vannak, amelyek rendszereket ellenőriznek, és vannak, amelyek területeket ellenőriznek, és a legnagyobb eset, legtöbb esetben például a kataszter alapú vizsgálódásoknál kiválóak az eredmények. A tagállamokat nagyon ö, szorosan vizsgáljuk, hogy a kataszterük ö, ö, aktualizálta, és hozzáadott értéket képvisele. A többi vizsgálatnál pedig lehet, hogy nem ez a helyzet. A 24 hónapos szabályozás, ebben igaza van, mi 26-ot javasoltunk annak idején, aztán ezt csökkentették 24-re. Jelenleg a, az időjárási ö, helyzetre való tekintettel. Nincs értelme szerintem a 26 hónapra visszatérni. Ezt az energiát más dolgokra fogjuk fordítani, nem erőltetjük. Az új rendeletre például fogjuk költeni, amért javasoltam, és én sokkal kevésbé vagyok pessimista, mint Gressle asszony, hiszen a 9. szigben azt látjuk, pont azt látjuk, amit önök is szóvá tettek, hogy a jövőben a, az engedélyező hatóság nyilatkozhat a háttérben megbúvó tranzakciók legalitására vonatkozóan, és a cél ugye az, ezt előbb is elmondtam, hogy olyan helyzet álljon elő, hogy az engedélyező hatóság részletesen ellenőrizhesse a kifizető hatóság munkáját, és egy hiba százalékot megállapítson, amit a, mi majd a korrekció során alkalmazhatunk. És akkor ezt lehet rétegelni, hogy mi az, amit az engedélyező hatóság vizsgálunk, és mi az, amit a gazdálkodók szintjén. Még egy percet kérek, hogy egy kicsit még tudjak reagálni Kreten úr megjegyzéseire. Azt mondta, hogy a korrektúrák nem objektívek hát az objektív szóról elkezdhetünk vitatkozni, de véleményem szerint igenis objektívek, mert részletes munkaanyagra támaszkodnak, amely ö, konkrét mátrixot követ, hogy mely eseteket, mely nagyságrendű eseteket kell felvenni a listába. Ezt évek óta követjük ezt a rendszert, és az Európai Bíróság sok határozatában ezt elfogadta alapként. Nyilván a tagállamok is egyetértenek vele, illetve nem örülnek ennek, mert pénzt vesztenek adott esetben, és e-, ekkor a bírósághoz fordulnak. Ha nem működne a rendszer, akkor nem is fordulnak bírósághoz. Régen egyes eseteket vizsgáltuk, ennél ez sokkal jobb rendszer. Végül egy záró megjegyzés. Elhangzott, hogy ha ezt a 9 szerinti rendszert bevezetjük, akkor visszatérhetünk vagy áttérhetünk egy új eljárásra. Ha szabad úgy fogalmaznom, akkor a számvevő szék, ha azt mondja, hogy jobban kéne ellenőriznünk az engedélyező hatóságot, és ha azzal is be kell vezetnünk majd egy egyeztető eljárást, akkor arra nagyon még több időt kell majd fordítanunk a jelenleginél is. Tehát ez egy mozgó célpont, ha úgy tetszik, tehát megpróbáljuk a szükséges módosításokat, korrekciókat végrehajtani, de nem lehet mindent egyszerre, ez egy hosszú út, és persze az önök támogatására is rászorulunk. A javaslat most az asztalon van, és most először nem a tanács kapja meg először, hanem önök, a parlament a rendes jogalkotási eljárás keretében, hiszen önöknek teljes jogosultsága van, és így talán a tagállamokat is rá lehet majd szorítani sem másra. Köszönöm szépen, Mögle úr. Nem tudom, hogy az előadón kíván-e hozzászólni, nem. Köszönöm szépen a kiváló mm, jelentést, szenvedélyes vita folyt róla, köszönöm szépen a parlamenti képviselőknek, köszönöm szépen a nagyhatalmú Európai Bizottságnak. A 8-as pontot lezárom, és 30 másodpercre felfüggesztem az ülést, amíg uh, Mulder uh, elnök úr uh, átveszi az elnöklést. We open the meeting and I want to start with thanking Mr. Újra megnyitom az ülést, és köszönöm Odi úrnak, hogy helyettesített. Nagyon fontos dolgom akadt Észak-Hollandiában, nem tudtam korábban jönni, elnézést ezért. Következik a 9-es napi rendi pont, a 8-as számú különjelentés, a kap szerinti visszafizetések ellenőrzéséről. Először a szemvevőszék, aztán Inge. Tessék. Elnök úr, tisztelt képviselők! I will uh, present the court special report on... Bemutatom a számvevőszék 8 per 2011-es számú külön jelentését. A jelentés három elvre épül, ezeket próbálja taglalni. Először is arra, hogy mennyire hatékonyan működnek a tagállami rendszerek, a, az adóságok visszafizettetése tekintetében, hogy mennyire sikeresek a tagállamok abban, hogy a nem jogos kifizetéseket visszatérítettsék, és e, ezt jól teszik-e, és hogy mennyire hatékony a bizottság a visszatérítetési rendszer mennyire tölti be a szerepét. Bevezetésképpen el szeretném mondani, hogy 2004-hez képest javult a helyzet, akkor már elvégeztünk egy ilyen auditot, akkor az akkori helyzet eh, az volt, hogy nagyon rendszer szerűtlen, rosszul, idő, nem időben és hiányosan voltak összeállítva ezek a tagállami rendszerek. 2006 óta azonban új szabályozás működik, az 50 szabály érvényesül, ami azt jelenti, hogy négy év ig semmiképpen, nyolc év elteltével pedig, ha még egy ö, jog eset függőben van, akkor végül is úgy lehet lezárni ezt, hogy a tagállam és az EU 50-50 százalékban -50 ott osztozik a veszteségen, amit nem lehetett behajtatni. Vannak persze a jelenlegi rendszernek is gyenge pontjai, ezekre oda kell figyelnünk, és ezekről szólnék most. Először is ugye a tartozások mérése, számítása a megállapított szabálytalanságok alapján ügyében a tagállamok gyakran alul értékelik ezt az összeget, és óriási különbség van a tagállamok között az interpretációban, hogy mi minősül behajthatatlan tartozásnak, sőt, ezeknek a számításában is. Ez nagyon fontos, mert a visszatérítetés eljárás első fázisában, ha nem jól járunk el, akkor a későbbi eredményesség is kétséges, és akkor az 50-50-es szabály hamarabb életbe lép. Ami a második pontot illeti, hogy mennyire sikeresek a tagállamok a visszatérítetési eljárásaikkal, a számvevőszék megalapítása szerint, hogy az, hogy nagyon alacsony a visszatérítetési arány, 10% körül mozog, amióta persze az új rendszer érvényes 2006 óta, a visszatérítetés arány nőtt, javult, most már 40 százalék ot is eléri. De az előadó is rámutat a munkaanyagban, hogy az új rendszer ellenére és a jobb visszatérítetési aránya ellenére is még mindig több mint 50%-át ugye valahol a pénznek elvesztjük, ami hát súlyos. Ami a visszatérítetési eljárás hiányait, hiányosságait illeti, az alapfal összhangban úgy gondoljuk, hogy nem eléggé explicitek a szabályok. Az audit rámutatott, hogy a 2006 és 2009 közötti időszakban több mint 120 millió eurót írtunk le évente vissza behajthatatlanként. Ez az európai adófizetők zsebére ment. És ezek a leírások ö, nagy részt ugye a gondatlanságnak köszönhetőek. Nem akarunk bele nyúlni a tagállami kompetenciákba, az legyen világos, de európai szinten is ö, baj van, mert nem eléggé harmonizáltak ezek a demidíciók és eljárások. A számbevőszék vizsgálta a bizottság, az Európai Bizottság felelősségét is a felügyeletben és a visszatérítetési eljárások kapcsán. Az egyik tanulság ennek a vizsgálódásnak az volt, hogy az összegek 90%-a esetében, amelyeket korábban a recovery-nél szerepeltettek, most a korrekciókhoz kerültek át, a pénzügyi korrekciókhoz, és így a tagállamok fizetik meg végül is a számlát, és az EU, és nem azok, akik a valódi bűnösök, a kedvezményezettek. 2009-hez képest javult valamit a helyzet, de a kedvezményezetektől gyakorlatilag nagyon nehéz visszatérítetni bármit. A bizottság éves elszámolásában kimutatta, hogy a bizottság által kimutatott visszatérítendő összegek és a tagállamok által visszatérítendő összegek összege nem egyezik meg. Tehát kétféle a mérés, és ezek közelítése nagyon nagy kihívás. Elnök úr, a számvevőszék több ajánlást is szeretne megfogalmazni a jelentésében, amelyekkel azt reméljük, hogy javítanánk a visszatérítendő befektetés hatékonyságát. Azt ajánljuk, hogy a bizottság követelje a tagállamoktól, hogy a szabálytalanságokat időben tárja föl és jelentse azokat, nem csak akkor, amikor már elkezdődik a visszatérítetési eljárás. Aztán legyenek ö, időkorlátok, a szabálytalanságok, a potenciális szabálytalanságok és a visszaterítetésre vonatkozóan. Örülök annak, hogy a bizottság ajánlásainkat megszívlelte, mert már jogalkotási javaslattal is élt a jövő kapjára vonatkozóan, és ezekben, ezek benne vannak. Azonban az új jogalkotás, az új mezőgazdasági jogalkotásra vonatkozóan is lenne egy megjegyzésünk. A bizottság olyan rendszert szeretne bevezetni, amelyben az jelenlegi 50-50 szabály 100%-kal válna, vagyis négy év után alapesetben és nyolc év után minden esetben ha a jogeset még függőben van, a tagállamnak kéne 100%-ban megfizetni a hiányt. Ez jónak tűnik, ez a javaslat, ugyanakkor óvatosságra intenék, mert ha a tagállamok tudják, hogy nekik óriási lesz a visszatérítési kötelezettségük, és ez csak az övék, akkor még a jelenleginél is kevesebb ilyen hiányt fognak feltárni, tehát az elhallgatás fog ö, javulni, és nem a visszatérítés. A jelenlegi 50-50 szabálynál is már ez a helyzet. A tagállamok sokszor megpróbálják eltitkolni ezeket a leírásokat, vagy inkább saját szakára leírják őket, ahelyett, hogy jelentenék őket. Köszönöm, elnök úr, a figyelmet a beszámolom iránt, köszönöm Gressle asszonynak a jelentést, aki e téma kapcsán is megmutatta, hogy mennyire kiváló szakember, és mennyire elkötelezett az EU polgárok pénzének védelme mellett. Köszönjük szépen, most pedig megadom a szót Ingeborg Gressle asszonynak, aki most is dicséretet kapott. Köszönöm szépen a számvevőszéknek ezt az érdekes jelentést wenn man den, ähm, den ähm, Rechnungsabschlussbericht und den Recoveries-Bericht wirklich zusammenliest, dann hat man einen ziemlich genauen Überblick über ein langes und trauriges Kapitel. Ez egy hosszú, nehéz fejezet, ezt le kell szögezni, és ami az ajánlásaimat illeti. Ami az egyes pontban tett ajánlásaimat illeti, itt jobb számadatokról van szó. Ez, ez alatt azt értem, hogy volt ugye egy viszonylag hosszú vita a bizottság között és közöttem, hogy a számbevőszék adatai szerint mennyi pénz marad meg jogtalanul a kedvezményezetteknél. Mindkét számadatot megnéztem, a bizottság azt állítja, hogy a jogtalanul kifizetett pénzek 40%-át sikerül behajtani, a szembevőszék szerint ez 10%. Ezért azt mondtam, hogy ha a bizottság adatait vesszük alapul, akkor is 60%-ot nem hajtunk be, illetve hajtanak be. Tehát valahol 60 és 90 százalék között van azon pénzek aránya, amelyeket nem hajtunk be. A jó hír Először is az, hogyha valaki jogtalanul kap kifizetéseket, akkor azt megtarthatja, ez az első jó, hí- jó hír, és másodszor, hogyha csalásra kerül sor, akkor nem kapják rajta az e-, embert, és harmadszor, hogyha mégis rajta kapják, akkor nem büntetik meg. Tehát három jó hír Európa bizonyos régióiban. Tudom, hogy erről nem tehetnek, de hát az Olaffal kapcsolatos vita vitának a folyamánya, hogy ezzel is foglalkoznunk kell. Évek óta átfogó vitákat folytatunk a behajtásról, és eddig különböző, különféle eredmények születtek. A legfontosabb területen, a mezőgazdaság területén valószínűleg nem fogunk tudni változtatni a helyzeten, azért, mert a mezőgazdaság területe már csak ilyen, de mégis a jelenlegi rendszerre kapcsolatosan a számvevőszék érdekes javaslatokat tesz arra, hogy hogyan lehetne több információt szerezni a jogtalanul kifizetett pénzekről. Engem személy szerint valamelyest frusztrált a Recoveries munkacsoport eredményei. Minden nyáron három, hó, három hetet fordítok arra, hogy a jogtalanul kifizetett pénzek behajtásával foglalkozzam. A munkacsoport is nagyon fontos szerepet játszott, és, és itt a szembevőszékkel egyébként teljes mértékben egyetértek. Azt láttuk, hogy a jogszabályokat nem kezelik egyformán Európa szerte. Történtek előrelépések az elmúlt években, ez valóban igaz, de úgy gondolom, hogy a jogtalanul kifizetett pénzek behajtásával kapcsolatos kérdés, egy olyan terület, amelyen még van mit tenni. Olaszország is sajnos rossz példával jár elől, ezt be is vettem a jelentésem hetes pontjába, és Olaszország 58 százalékban profitál, ezért egyre sürgetőbb a kérdés, Olaszország tekintetében kérdezem a bizottságtól, hogy mik a tervei Olaszországgal kapcsolatosan. Nagyon érdekes olvasmány egyébként a jelentés. Megpróbáltuk a számbevőszék javaslatait bevenni a szövegbe. Ennyiben. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm, most pedig a bizottsághoz fordulok. Ha jól tudom, akkor Patricia Binyó asszony lesz a bizottság szószólója, jön a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, előadó asszony, tisztelt képviselők, tisztelt Alani Szila úr, röviden fog foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy világos minden, ami elhangzott, és a jelentés is magáért beszél. Köszönöm, hogy lehetőséget kapunk erről a nagyon fontos problémáról mecserét folytatni a záró elszámolással kapcsolatos vita kiegészítéseként, ahogy Eleni Szila úr is említette, három fejezettel foglalkozik ez a jelentés. Egyrészt magával a visszafizettetéssel a tagállamok végzik ezt, azzal, hogy a bizottság és a tagállamok eh, hogyan osztják meg a munkát, a szabálytalan kifizetésekkel kapcsolatosan, illetve hogy hogyan számolnak be ezekről a műveletekről a tagállamok. A harmadik dolog pedig az, hogy az Európai Bizottság az éves beszámolóiban feltünteti a visszafizettetésre se kapcsolatos adatokat, számokat. 2006 óta sokat javult az egész eljárás, ezt az önök előadója is elismeri, és minket bátorít, ösztönöz ez az elismerés. Az Európai Bizottság nagyon sok erőfeszítést tett, és mindig pozitív megállapítani, hogy erőfeszítéseink gyümölcsözőek voltak. Az Európai Bizottság egyetért egy sor megállapítással, ami itt elhangzott, messze nem tökéletes a rendszer, tovább lehet azt javítani. Az Európai Bizottság eltökélt, folytatja erőfeszítéseit, hogy tovább javítsa a rendszert, és különösen két szempontból. Egyrészt az unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából, ami elsődleges fontosságú, Másrészt eh, a haszonélvezők felhasználókkal való visszafizettetésre vonatkozóan szemvevőszék, és Gressle asszony ajánlásait eh, jól értjük, alapvetően bizonyos eh, szempontok figyelembevételével az Európai Bizottság gyakorlatilag minden a jelentésben szereplő ajánlást elfogad bizonyos nüanszok figyelembevételével, hiszen a bizottság jogköre nem mindenre terjed ki, és itt megosztott kezelésről van szó, ugye a mezőgazdasági kiadásoknál, melyek ezek a korlátok és nüanszok, azt hiszem, hogy fontos ezt is tisztán látni, mármint, hogy mit tudunk és mit kívánunk megtenni. Először is tisztában kell lenni azzal, hogy meg kell különböztetni, persze mindenki megpróbálja megkülönböztetni az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét, amiért az Európai Bizottság teljes mértékben felelős és elég nagy mozgástere is van, illetve a visszafizettetést a jogosulatlan kifizetéseknél, a E, végfelhasználókkal, ez a nemzeti rendszereken múlik, és a tagállamok végzik. Pillanatnyilag az Európai Bizottság nem illetékesebben nem tud beavatkozni a nemzeti jogba, és nem is kíván. Például a nemzeti csőd rendelkezésekkel kapcsolatosan nincsen semmilyen jogkörünk. E jogi keretek között azonban továbbra is készek vagyunk arra, hogy javítsuk a tagállamok kereteit, fellépési kereteit. ami az interpretációs nüanszokat és jogi korlátokat illeti, mint említettem, bár nem tökéletes a rendszer, és továbbra is lehet javítani rajta, az Európai Bizottságnak azért egy kicsit árnyaltabb a percepciója, mint a szemvevőszéknek. A szemvevőszék által feltárt kockázatok vonatkozásában. Mi úgy ítéljük meg, hogy ezeket jól lefedik egyrészt az igazoló ügynökségi auditok, még hogyha el is hangzott, hogy mindig lehet ezen is javítani. Tehát vagy az igazoló ügynökségek, szervek végzik ezt a záróelszámolás keretében, vagy pedig az Európai Bizottság a saját megfelelőségi záróelszámolása eljárása keretében a közösségi alapok kockázatai, tehát lefedik ezek a pénzügyi korrekciók, tehát legalább az Európai Unió pénzügyi érdekei védve vannak. Ahogy említettem, ugye javítani kívánjuk a rendszert, és el is mondhatom, ahogy Alan Iszila úr is megállapította, a számvevőszék fő ajánlásai amelyek egyébként szerepelnek Gressle asszony jelentésében is, nagy mértékben figyelembevételre kerültek a horizontális rendelet tervezetben, amit a KAP 2013 utáni reformidőszakára javasoltunk. Például említeném, hogy ami azt a pillanatot illeti, amikor az adósságot ö, a bizot, amikor az adósságról a bizottságot értesíteni kell, amikor azt nyilvántartásba kell először venni. Egy új 56-os cikket javaslunk a horizontális rendeletbe belevenni, sokkal világosabb és pontosabb rendelkezésekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy egy évvel, tettével ez a nyilvántartás egyértelműen megtörténjen, és akkor ez a paka bizonytalanság kiküszöbölhető a tagállamokban. Anna Nisala úr jelezte, hogy az 50 százalékos négy évvel teltével való visszafizetési szabály helyébe százszázalékos visszafizettetési szabály lépne. Úgy ítéljük meg, hogy ez mindenképpen lehetővé teszi, hogy arra ösztökéljük a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a visszafizettetést a végfelhasználók, illetve haszonélvezők által, hiszen hogyha nem történik meg ez, akkor az adóság száz százalékát elvonják. Nem feledkezünk meg arról a tényről sem, hogy a tagállamok szintjén ösztönző ereje lehet ez, ösztönző erejű lehet ez olyan szempontból, hogy bizonyos adósságokat kendőzzenek el, de azért a következmények elemzése alapján tovább finomítjuk majd a javaslatunkat. A pro és kontra mérlegelése alapján azt mondhatom, hogy véleményünk szerint hasznos lesz ez az újítás. Ennyiben számolnék be a fő módosításokról, amelyeket javaslunk. A szembevőszék ajánlásai alapján. De mások is vannak, szerepelnek a listán a részletekről a módosítási javaslatok kapcsán ideértve az érdekek kiszámítását is iránymutatásokban fogunk beszámolni részletesen. Mielőtt zárnám, hadd mondjam el Odi úrnak, hogy nagyon közel áll a véleményünk a megállapításokhoz, amelyek itt elhangzottak, ami Olaszországot illeti, Greszle asszony vetette fel ezt. Természetesen ezt az ügyet továbbra is nyomon követjük. Az ügyek ügyek maradnak, de, mint említettem, megvannak a korlátai a bizottságnak is. Ezek igazságszolgáltatási ügyek saját ritmusuk szerint haladnak előre, talán túl lassan, de neképpen nyomon követjük az esetet, az ügyeket, és biztosíthatom önöket róla, hogy meg fog győződni róla, hogy minden rendben megtörténjen. Továbbra is próbáljuk tehát javítani a visszafizettetési eljárást. Hogyha jogtalanul vett fel valaki pénzt, akkor azt vissza kell fizetni. A horizontális rendelet tervezet kapcsán módosításokat javaslunk, és bízom benne, hogy nagyon termékeny eszmecserét tudunk majd erről folytatni önökkel. Egyébként párhuzamosan hiszen Gressle asszonynal már beszéltünk róla, hogy hosszú időt vesz igénybe, hogy ezek a módosítások a gyakorlatban is megjelenjenek, közben a meglévő jogi keretek között is próbáljuk finomítani iránymutatásainkat annak érdekében, hogy a lehetősége keretein belül azért javuljon a helyzet. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen Greszle asszony, köszönöm szépen képviselő asszonyok, képviselő urak. Köszönöm szépen, most pedig a képviselőtársaké a szó. Zserbrandi úr kérte először a szót. Köszönöm, elnök úr. Mm, És köszönöm a bizottságnak is a megjegyzéseket, az előadónak a jelentést. Gressle asszonynak különösen köszönöm a jelentés tervezett foglaltakat. Nagyon támogatom a benne foglalt ajánlásokat, illetve a számvevőszék ajánlásokat is. Egy komoly politikai kérdést szeretnék felvetni. Ezekről a témákról a jelentések most már halmazódnak az asztalunkon, és minden alkalommal ugyanabba ütközünk, abba, hogy a tagállamokat nem érdekli az egész. Vagy hát legalábbis nem az érdekli, ami minket, már pedig az európai pénzek felelős elköltése érdekel minket, és szeretnénk ezen a területen eredményeket elérni. A tagállamokat csak az érdekli, hogy annyi európai pénzt kapjanak, amennyit csak bírnak, és az összes többi nem érdekli őket. Kérdésem ezért a számvevőszékhez és a bizottsághoz is szól, és a következő. Megpróbálhatjuk a rendszert javítani, megpróbálhatjuk támogatni ezeket az ajánlásokat, megpróbálhatjuk a bizottságot megerősíteni. De nincs az az érzésük, hogy amíg nem beszélünk itt a strukturális bajokról, vagyis a tagállamok hozzáállásáról alapvetően, addig ezeknek nem sok értelme van. Mert itt nem a fine tuning van a probléma, a finom hangolással, hanem az alapokkal. Második kérdésem. Kapnak-e választ a tagállamoktól amikor rákérdeznek arra, hogy a szerepüket miben látják. Ez megint csak a számvevőszékhez és a bizottsághoz is szóló kérdés. És elnök úr, javasolni szeretném, hogy mi költségvetés ellenőrzési bizottságként vessük fel újra ezt a témát hivatalosan is. Köszönöm. Nem látok más jelentkezést, akkor nekem is lenne kérdésem. Ez egy belső problémára vonatkozik, amely évek óta fennáll. Vannak van, annak olyan tagállamok a számvevőszék szerint, amelyeknek a rendszere, a jogrendszere ajánlható lenni a többi tagállam számára? Tehát van pozitív példa. És ha elindítanánk egy peer review-t, egy bevált gyakorlatok cseréjét, akkor lehetne valakire hivatkozni? Aztán lenne egy másik kérdésem is. A jelentéseket itt megvitatjuk a parlamentben, de a tanács reagált valaha is hivatalosan az önök bármelyik külön jelentésére, amikor erről van szó. Szeretnénk tudni, hogy milyen a tanács hozzáállása. Bizonyára a tanácsnál is van egy külön bizottság, amely ezzel foglalkozik, és esetleg más gondol, mint önök. Vannak reakciójuk a tagállamoktól? Vannak reakciójuk a tanácstól? A számvevőszéknek adom meg a szót először. Köszönöm, elnök úr. Én egyetértek a fő üzenetével az előadóasszonynak, hogy még ha javult is a helyzet, még most sem kielégítő. A bizottság javaslatot tett például az időkorlátok módosítására a visszatérítetések kapcsán, és a számvevőszék úgy látja, hogy végül olyan helyzet adódhat, amely továbbra sem gyakorol igazán nyomást a tagállamokra, más szóval ha a tartozásokat korán és nagy százalékban szeretnénk behajtatni, akkor másra lenne szükség. Ami a visszatérítetési arányt illeti, ez alacsony. Ugye 10 százalék körül mozog, ahogy elmondtam. A kim tehát egyes tartozások nagyon régiek, sok évvel ezelőttre mennek vissza, 2006-ig akár. Ha az új adósságok visszatérítetés arányát nézzük, akkor ez már 40-60 százalékos, tehát sokkal jobb. Az új rendszer tehát más szóval jelentősen javított a helyzetem. A 2010-es legutolsó bizottsági éves jelentésében szereplő visszatérítetési arány 42 százalék, amely 2007-re és 2010-re erre az időszakra vonatkozik. Tehát egyetértek azzal, hogy lehet ezzel még javítani. A 42 százalék is alacsony. Na de éppen ezért fogalmaztuk meg az ajánlásainkat. Tény, hogy nehéz növelni ezt az arányt, mert a legtöbb adósságot, tartozást nem is a termelők halmazták föl, hanem a kereskedők, és őket ne, legnehezebb elkapni. Ugyanis gyakran ö, csődöt jelentenek be, ö, fizetésképtelenséget, és akkor mi van? Elnök úr kérdésére és Kedbendé úr kérdésére válaszolva, igen, Van olyan jelentésünk, amely ilyet eljuttattunk a mezőgazdasági bizottsághoz és a tanácsnál, és jó volt a válasz, tehát a tagállamok elismerték a probléma fennállását, és nyitottak voltak a megoldási javaslatainkra. Szerintem egyébként valóban van értelme a bevált gyakorlatok összevetésének. A bizottság tudja, hogy Ausztria és Hollandia például olyan országok, ahol 100%-os a visszatérítetési arány, másoknál meg 20%-os. Tehát igenis, vannak példaértékű országok, például ez a kettő. Köszönöm. Kíván erre a bizottság valamilyen módon reagálni? Köszönöm szépen, elnök úr. Hozzátehetem az elhangzottakhoz, hogy természetesen a helyzet tagállamonként eltér, és lehet, hogy egyes tagállamok kicsit skizofrén módon viselkednek, hogy nem nagyon érdeklődnek a kérdések iránt. Az egyik magyarázat lehet az érdeklődéstől függetlenül az is, hogy mennyire bonyolultak a szabályok. Jogrendszerek átalakulásáról van szó, adósságbehajtás kérdéséről, itt a jogi rendelkezések nagyon bonyolultak, nagyon bonyolult eljárások vannak, attól független, hogy egyes esetekben esetleg nem elég alaposak a hatóságok. Az ilyen nem túl alapos eljárást azt mi nyomon követjük. Nem mondom, hogy száz százalékig biztonságos a rendszer, de az ilyesmire van gondunk. Egyes mulasztások esetében az új javaslatainkkal próbálunk megoldást nyújtani, a lehetőleg egyszerűbb szabály alkalmazásával az adósság nyilvántartásba vételére, de nyilván elég hosszúak a kontradiktórius igazságszolgáltatási eljárások, tehát ott nem igazán látom, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten. Végül pedig meg általánosságban azt mondhatom, hogy egy előzetes egyszerűsítési törekvésünk is van. A minél egyszerűbbek és minél inkább hatékony ellenőrzésekkel keretek közé szorítottak a támogatási rendszerek, annál jobban zajlik le az egész folyamat. Tehát sokoldalú megközelítésre van szükség, sok aspektusra kell kitérni, nem elegendő a tagállam jó szándéka, de az is fontos valóban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Engebar, nem hiszem, hogy ezt még kommentálni akarná, akkor köszönöm szépen a szembevőszéknek, Alá Nészila úrnak különösen, és mindenki másnak, és komolyan megfontoljuk, hogy miként lehet ezt a helyzetet javítani, ezzel lezárom az ülést, és kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt a koordinátori ülés érdekében, a többiek pedig mehetnek.